Are you ready? Bon. Kedves kollégák, Ricardo itt van. Ricardo. Monsieur Serrao Santos est demandé. Los Santos úr. Voilà. Alors, donc nous allons passer maintenant... Euh... Akkor most következik az ötös napi rendi pont. De még mielőtt rátérnénk az ötös napi rendi pontra, néhány gondolatot engedjenek meg. Magda éppen most Kérem, hogy figyeljenek, kedves kollégák! De látom, hogy figyelsz, de a többiek. Ricardo. Magdát szeretném köszönteni, aki ott fönt áll. Ő a bizottságtól jött. Ez az utolsó alkalom, amikor ellátogat hozzánk, mert munkát vált. Szeretném, hogyha megtapsolnánk, mert nagyon jól tudtunk együttműködni vele hosszú éveken át. Merci beaucoup. Köszönöm. Akkor most következik az Opánó területre vonatkozó öm, rendelettervezet. Az ugye az északnyugati területeit érinti az Atlanti-óceánnak. Augusztus 29-én az AKC csoport is megvizsgálta ezt a témát, és Szereo Santos úr kapta meg a részünkről a jelentés október 8-án ezt be is mutatta, és a módosításokat október 22-ig kellett leadni, most pedig ezekről a módosításokról fogunk beszélni, és megadom a szót a jelentéstevőnek. Köszönöm, elnök úr, kedves Ellen. Először is azzal szeretném kezdeni, hogy megköszönjem a kollégák által benyújtott módosítókat. Biztos vagyok abban, hogy javít ezen az anyagon, és így együtt egy kiegyensúlyozottabb dokumentum lesz a kezünkben. A Parlament Jogi Szolgálatának, Leo Conennek szerettem volna kifejezetten köszönetet mondani, és a kollégáinak is. Ez egy nagyon technikai jellegű dokumentum, és 63 módosító készült az anyaghoz. A 63 módosító célja biztosítani a szerződésekben foglaltakat, és egy jogi keretet biztosítani az időszerű átültetéshez, hogy a védelmi és végrehajtási intézkedések, amelyeket a NAFO elfogadott, bekerüljenek az Európai Unió joganyagába. Ez nagyon fontos, ha figyelembe vesszük az alkalmazandó jogszabályokat, az egyezmény összes szerződő fele át kell, hogy ültesse ezt a joganyagába. A javasolt módosító indítványok, amelyeket a különböző frakciók, képviselők nyújtottak be, segítenek ezen a dokumentumon, és noha vannak véleménykülönbségek, úgy tűnik, hogy ezek nem jelentősek így. A szavazó lista gyakorlatilag készen áll, talán egy kompromisszum szükséges, ugyanis a különböző képviselők által beterjesztett módosítók különböző cikkekre vonatkoznak. Ezt a kompromisszumot a saját frakciómon kívül mások is támogatják, remélhetőleg körű konszenzust tudunk kialakítani. Ami a módosítókat illeti, a jogi szolgálat kiegészítéseit, ezek több mint a módosítók 50%-ára vonatkoznak, blogban szavazhatunk róluk, a mellékletről is, mert csak együtt van értelmük. A szavazást nem sikerült a mai ülésre rögzíteni, de ha lehetséges, akkor az átültetés folyamatát ez nem fogja késleltetni. Úgy gondolom, hogy jelen pillanatban koherensek, koherens az álláspont. Szeretném jelezni azt is, hogy a szavazást követően elkezdhetnek, elkezdődhetnek az intézményközi tárgyalások. Többet nem is tudok mondani, de még egyszer szeretném megköszönni az együttműködést, az Európai Bizottság készségét is, az együttműködési hajlandóságát, és még egyszer a különböző kollégák együttműködését a Halászati Bizottságból. Köszönöm. Merci beaucoup, Ricardo. Köszönöm szépen, Ricardo. Werner Kuhn kollégánk szeretne hozzászólni, tessék. Szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, a Santosnak. Thank you. Dankeschön. Okay, you need your headphone. German is not so easy. Hát a német nem oly könnyű. Szükség lesz a fejhallgatójára. Köszönöm, Ricardo. A valóban célra vezető munkádat. Egy olyan fogási területről van szó, amelyet közösen kezel az EU sok más országgal együtt. Ez, ezek nem a mi halászati zónánk csupán, csupán nem Izland, Labrador, Újfunland is. A bizottság azt hiszem jól tárgyalt, ami az európai halászati flotta lehetőségeit illeti ezen a NAFO területen. Ez az északnyugati halászati szervezet, azt hiszem, hogy néhány dolgot tisztázni kell a tárgyalt szerződésen belül. Ricardo Serra Santos ezt már bemutatta. Azt hiszem, hogy a kompromisszummal valamennyi elnyékjelentéstevő együtt tud élni. Sok módosítót bevont a jelentéstevő, például a emlékszem a cápa és más halfajokra, illetve a fedélzeten az ellenőrök jelenlétére. Ezek döntő kérdések, és a megfelelő ellenőrzési rendelettel a helyzetet felül tudjuk majd vizsgálni. Itt a mellékleteket illetően inkább technikai dolgok merülnek fel, Aztán itt a hatáskör átruházás ugye itt öt évre van eredetileg korlátozva. A bizottság itt delegált jogi aktusokkal tevékenykedhet. Talán a hatáskör átruházásnál jobban meg tudunk állapodni majd három éves időtartamban. Még egyszer köszönöm, és köszönöm a jelentéstevőnek, Ricardo Serra Santosnak. Merci beaucoup, Werner. Y a pas d'autres aussi? Köszönöm, Werner, és van-e más valaki még, Péter? Köszönöm szépen. Elnök úr, először is gratulálok Szerau Szantos úrnak a végzett munkáért. Mindannyian egyetértünk abban, hogy hamarosan sort kell kerítenünk a szavazásra. Nagyon érzékeny halászati terület ez, és két európai kikötőben történik a kirakodás. Én jónak tartom, hogy a fenntarthatósági szempontot illetően is egyetértés uralkodik most ezen a halászati területen, ahol különösen fontos az ökológiai egyensúly. Még egyszer azt javasolnám, tehát, hogy lehetőleg hamarabb térjünk a szavazásra, hogy gyorsan lezárhassuk ezt a dossziét. Én akár ma is szavaztam volna, de most azt gondolom, hogy a ülésen fogunk majd szavazni. Köszönöm szépen, Péter. Más kére szót. Ha nincs ilyen, akkor azonnal meg is adom a szót a bizottság képviselőjének, Ander Hansennek. Ha néhány szót kíván szólni, Jensen úr, öné a szó. Köszönöm, elnök úr, és eh, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Először is mi is eh, szeretnék eh, jelezni, hogy hálásak vagyunk az előadónak a gyors munkájáért, valamint a képviselők által benyújtott módosítókért. Úgy gondolom, hogy ezek javítanak a dosszín és a helyes irányba mutatnak. Mindössze néhány területet szeretnék kiemelni, amelyek aggodalomra adnak okot. A múltkor, amikor itt jártunk, akkor tapasztaltuk, hogy a képviselők jelentős köre kész arra, hogy felgyorsítsa és javítsa az átültetést annak érdekében, hogy felgyorsít, folytatjuk ezt a folyamatot. A múltkor kifejtettük, hogy jelenleg éves üléseink vannak, és a joganyag átültetéséhez, ez senkinek sem a hibája, de általában 18 hónapra van szükség. Tehát minden egyes alkalommal, amikor van egy átültetésre vonatkozó javaslatunk, gyakorlatilag két éves jelentés áll mögöttünk. Időközben lehet, hogy az átültetett szabályok is módosultak, tehát próbáljuk utolérni saját magunkat. Ennek eredményeképpen számos innovatív megoldást javasoltunk, amelyeket kedvezően fogadtak a múltkor. Itt technikai kérdésekről van szó, delegált jogi aktusokról, vagy dinamikus hivatkozásokról. A most benyújtott módosítókból kettő kettőre hívnám fel a, fel a figyelmet, ezek felszámolnák ezeket az innovációkat, tehát visszatérnénk a jelenlegi munkamódszerhez, ami azt jelenti, hogy megint két év lemaradásban dolgoznánk, bármilyen gyorsan is dolgozzon a bizottság vagy a parlament, tehát ez kicsit aggaszt bennünket, és itt arra itt az 52-es és 54-es cikk módosítására gondolok. Ezek a módosítók a 24-es, 33-as, 34-es, 36-os, 42-es, 43-as, 44, 47, tehát itt egy hosszú lista létezik, de jelenleg ezek az innovatív megoldások kikerülnének a javaslatból a képviselők módosításainak köszönhetően, tehát nem használhatnánk technikai kérdésekben delegált jogi aktusokat, és ahogyan azt más területeken tettük, dinamikus hivatkozásokat alkalmaznánk. Itt olyan kérdésekről van szó, amelyek technikai jellegűek, tehát vonatkoznak arra, hogy a jelentés tétel milyen formájáról van szó. Itt tehát igazából nincs mozgásköre sem a jogalkotónak, sem a tagállamoknak. Itt az öt a kettes nyomtatványt kellene használni. Mi ebben nem látunk semmilyen hozzáadott értéket az ilyen rendkívül technikai kérdésekben, hogy milyen nyomtatványt használjunk fel az információ benyújtásához. Egy másik dolog, amire szerettem volna felhívni a figyelmüket, az az, hogy van jó néhány módosító, amely úgy tűnik, hogy a jelenlegi együttműködésen túlmutat. Most a lobogó szerinti állam felelősségére épül az együttműködés, tehát a nemzeti adminisztráció az egyetlen, amely ráveheti a hajókat arra, hogy bizonyos feladatokat lássanak el, de van jó néhány módosító, 12-es, 13, 14, 16, 18-as, amelyek azt javasolják, hogy a harmadik országbeli felügyelők utasíthatják a hajókat bizonyos dolgok megtételére. Mi a NAFO rendelet szövegéhez tartottuk magunkat. Az egyetlen utasítás, amely érkezhet, ez a lobó szerinti állam utasítása. Itt ilyen apróságokról van szó, de biztos vagyok abban, hogy lehetőségünk nyílik ezek, ezen kérdések tisztázására. Erre szerettük volna felhívni a figyelmüket, itt főleg az innovációval kapcsolatos megoldásokról van szó, és az általunk technikailag, technikailag minősített kérdések listájáról, persze lehet, hogy a képviselők másképpen vélekednek, de nagyon kevés a mozgástér. Itt tisztán technikai kérdésekről van szó, és nem látunk ebben különösebb hozzáadott értéket, kivéve azt, hogy hosszú lesz az együttdöntési folyamat az ilyen intézkedések végrehajtása céljából. Tehát ez a két dolog, amelyet szerettünk volna kiemelni, de természetesen várjuk az együttműködést, a további együttműködést a képviselőkkel és az előadóval. Köszönöm. Merci beaucoup, Monsieur Jensen. Köszönöm szépen, Jensen úr. Most pedig Rikádónak adok szót. Eh, eh, Köszönöm szépen a képviselők hozzászólásait és az Európai Bizottság hozzászólását is. Elismerem, hogy ez a folyamat, ezt mindenképpen fel kellene gyorsítanunk, és ezért úgy gondolom, hogy a következő halászati bizottsági ülésen valóban szavaznunk kell. Szavaznunk kell a módosítókról, amelyeket benyújtottak a képviselők, és akkor meglátjuk, hogy mi lesz az eredmény. De mindenképpen át kell térnünk a tanácssal való tárgyalásokra, és úgy gondolom, hogy a tempó felgyorsítása, amit említettünk, ez, ez valóban nagyon fontos, és remélem, hogy a tárgyalások végén találunk egy olyan megoldást, amely hatékony, hiszen itt a hatékonyságon van a hangsúly. Egy olyan területtel van itt dolgunk, amely nemzetközi jellegű, különböző partnerek érintettek, különböző országokból, és az európai jogba való átültetés szembe mehet azzal is, amit a NAFO tagjai, a partnerek kiemeltek. Ez a halászati megállapodás egyébként nagyon fontos, és remélem, hogy időben le tudjuk zárni. Mi, mi ez? Hát már eleve lemaradásban vagyunk. Éppen ezért fontos, hogy minél hamarabb átültessük az európai jogba ezt az anyagot, és természetesen kész vagyok arra, hogy tovább folytassuk az Európai Bizottsággal az egyeztetést, hogy le tudjuk ezt zárni. Merci beaucoup, Ricardo. Köszönöm szépen, Ricardo. Január 23-án szavazunk, tehát jövőre, és a plenárison pedig márciusban került terítékre az anyagszavazásra. Aztán nézzük, nézzük meg most a napirend hatos pontját. A halászati ellenőrzésről van szó, eszmecser a szakértőkkel címmel. Ahogyan a koordinátorok október 9-i ülésünkön döntöttek. A halászati ellenőrzésről lesz egy eszmecsere három szakértő részvételével, mert is üdvözlöm őket itt a szakbizottságunkban. Kenz Fischer az egyikük, a DK Fish részéről, Dán termelői szervezet, ez Kian Priek, Morbiani halászati bizottság részéről Franciaországból, és Elizabeth Ruel asszony, a Clean Earth NGO részéről. Először is bevezetésként megadom a szót jelentéstevőnknek, Izabel Tomá asszonynak. Izabel, tiéd a szó. Köszönöm, elnök úr. Nem akarok sok időt rabolni, hiszen azért vagyunk itt, hogy meghallgassuk a szakértőinket. Persze itt is egy kényes jelentésről van szó, arra van szükségünk, hogy informáljanak minket a létező állapotról. Itt a parlamenten belül a saját kezdeményezésű jelentés nyomán az ellenőrzés kapcsán és a közös halászati politika végrehajtásáról. Itt a parlamentben azt kértük, hogy vizsgálják felül ezt az ellenőrzési rendeletet, amely nem feltétlenül tűnt alkalmasnak számunkra, de főként nem tűnt harmonizáltnak a hatalmas különbségekkel a gyakorlatban az egyes országok között. A rendelet tehát úgy fogalmazták meg, hogy egyfajta lehetőségeket adjon a tagállamoknak, de nem kötelező jelleget írt elő, és így minden tagállam számára lehetővé teszi, hogy a szöveget saját szájízük szerint értelmezzék. Ez a halászoknak és a polgároknak egyfajta igazságtalanság érzetet közvetített az ellenőrzési gyakorlatok kapcsán, és ezért ezzel az új jelentéssel, amit első olvasatban próbálunk majd megszavazni a mandátum végén, ezt megpróbáltuk korrigálni. A bizottság egy jogalkotási javaslattal élt, ezt köszönjük. Itt volt már ennek az ideje. A bizottság javaslata tartalmaz kedvező elemeket a harmonizáció területén, de elégtelen, és az egyik nagy problémát nem oldja meg, amivel szembesülünk, és ez nem más, mint hogy nagyon összetett ez a, az ellenőrzési rendelet, és ez nem teszi lehetővé a halászok, a felhasználók szemre, hogy ezt egyszerűen, könnyen alkalmazni tudják. Tehát az első nehézség az egyszerűség hiányához kapcsolódik. Köszönöm tehát a szakértőknek, hogy eljöttek, és türelmetlenül várom a beszámolóikat. Köszönöm. Elnök, köszönöm Izabel ezt a bevezetőt, azonnal meg is adom a szót Kenskau Fischer úrnak, a Dán halászati termelői szervezet részéről. Fischer úr, öni a szó. Thank you. Köszönöm szépen, és köszönöm a meghívást, hogy részt vehettek az Európai Halászat Ellenőrzéssel kapcsolatos eszmecserén nagy öröm számomra, hogy itt lehetek. Ahogyan említették, eh, eh, Kinska Fischer vagyok, és a eh, Dán Halászati Szövetség ügyvezető igazgatójaként dolgozom. Ugyanígy az északi halászati tanácsban is dolgozom, ma azonban pusztán a Dán halászok álláspontját szeretném közvetíteni, noha tudom, hogy az északi tenger környéki halászati szervezetek osztják a nézeteinket. Először is a Dán halászati szövetségről szeretnék beszélni. Fésű kagylók és fenék vonóhálóval kifogott halfajták halászatával foglalkozunk az északi tengeren, és a halászati megállapodást követően a Norvégiával való kapcsolat nagyon fontos számunkra. Szeretném leszögezni, hogy a halászati ellenőrzésünk olyan területekre is vonatkozik, ahol más országok halászati szervezetei illetékesek. A, halász, a Dán halászati szervezet, a legnagyobb az Európai Unióban, több mint 700 hajó található a szervezetünk belül, és ezek közül több mint 550-17 méter hosszúság alatti. Piros ponttal látják a Dán helyi szervezetünket, ugyanakkor a és Dánia Dánia északi részén folytatjuk a tevékenységünk 70 százalékát. A kirakodásunk több mint 80%-a tanúsítványjal ellátott. Ha pedig áttérek most az Európai Bizottság javaslatára, elhangzott, hogy 2018 eh, nyarán, tehát eh, majdnem fél évvel ezelőtt nyújtották be ezt a javaslatot. Eh, mi éveken keresztül vártunk erre a javaslatra, egészen pontosan a közös halászati politika felvizsgálata óta. Szürgős, sürgős volt a jelenlegi rendelet felülvizsgálata, hiszen a jelenlegi szabályzat idejét múlt, ennek több oka is van. szeretnék a bizottság szavaival élni, hogy ismertessem a bizottság javaslatát. Meg kell könnyítenünk az ellenőrző hatóságok munkáját, és jobban kell dokumentálnunk a kifogásokat az elektronikus monitorozás fokozottabb használat által. Egyszerűsítenünk kell a folyamatokat a bizottság számára ez mindenek előtt azt jelenti, hogy a papír alapú rendszereket elektronikus rendszerekkel kell helyettesíteni az összes hajóra vonatkozóan függetlenül azok méretéről, és különös figyelmet kell szentelni a belvízi flotta, a partmenti flotta bevonására, és ez a, a hobbi horgászatra is kiterjed. Annak érdekében, hogy a bizottság javaslatát megvitassuk, azt hiszem fontos az is, hogy visszatekintsünk a 2013-as keretrendeletre. Ez az alaprendelet, ahogyan a neve is azt kifejezi. Ebben megtaláljuk a 36-os cikket, amely a célkitűzéseket tartalmazza az ellenőrzéssel és a végrehajtással kapcsolatban. A keretrendeletben a célkitűzések azt arra vonatkoznak, hogy meg kell felelni a közös halászati politika szabályainak, és ezt úgy kell biztosítani, hogy hatékony halászati ellenőrzési rendszert léptetünk, illetve beleértve az illegális velem jelentett halászat elleni küzdelmet. a halászat ellenőrzése ugyanakkor nem a közös halászati politika célja, ez ott van benne, az a célja, hogy támogassa a közös házati politika sikerét, ez egyértelmű kell legyen a keretrendeletből. Áttérnék a bizottság javaslatára, és szeretném azzal kezdeni, hogy legalább öt alapelv van, amely mentén egy új rendeletre van szükség a halászat ellenőrzés témájában. Először is ellenőrzés és végrehajtás, ezek egy működő halászati igazgatási rendszer fontos része, ezt elismerjük, elfogadjuk. A halászati ágazatban egyetértünk azzal, hogy az ellenőrzés és a végrehajtás az irányítási rendszer kulcsfontosságú elemei kell, hogy legyenek. A megfelelés magas szintjére kell törekednünk, ez a halászati ellenőrzés egy célja, Ugyanakkor ennek vannak előfeltételei. Ide tartozik például az, hogy koherens kell legyen a jogszabályozás, tehát a technikai intézkedésekre vonatkozó szabályok, illetve a kirakodási kötelezettségek koherensek és végrehajthatóak kell legyenek. Másodszorban egy olyan flotta kapacitásra van szükség, amely összhangban van a halászati lehetőségekkel, kevés a halászati lehetőség, ezek hiányoznak. Ez alapján azt is állíthatnánk, hogy megfigyelhető egy olyan tendencia, melynek keretében a, vég, a megfelelőség gyengül. És természetesen kétoldalú párbeszédre, kommunikációra van szükség a halászok, a végrehajtók, illetve a jogalkotók között, ez is nagyon fontos. És egy harmadik alapelv, az arányosság, az ellenőrzési intézkedések, a szankciók, valamint a kockázat szintje között, ez rendkívül fontos az előttünk levő munka szempontjából. Egy negyedik pont, azonos szabályokra van szükség, egyenlő esélyekre. Ez nem azt jelenti, hogy a halász halókra ugyanazon szabályok kell, hogy vonatkozzanak, függetlenül attól, hogy milyen földrajzi térségben működnek, melyek a regionális eltérések. Nem ugyanazok a szabályok kell, hogy vonatkozzanak feltétlenül a földközi tenger térségében és a balti tenger térségében működő hajókra, de kell, hogy legyen egy ekvivalencia térségek között úgy, hogy egy adott tengeri medencében dolgozó hajók, akik, amelyek ugyanazon halászati eszközöket használják fel, ugyanazon falfajok kifogására hasonló szabályokkal kell szembesüljenek. Az ötödik alapelv pedig az, hogy a modern végrehajtási és ellenőrzési rendszerhez egy többdimenziós megközelítésre van szükség, amely az információra, a képzésre és a végrehajtásra kell épüljön. Tehát amikor pusztán ellenőrzünk, és azt állítjuk, hogy valaki nem felel meg a szabályoknak, ez nem egy járható út a halászok képzésére is szükség van, tájékoztatni kell őket, és szükségünk van az együttműködésre, meg kell értsék, hogy a szabályok miért olyanok, amilyenek. A bizottság javaslatából szeretnék öt elemet kiemelni. A bizottsági javaslatban nagyon sok érdekes elem található, de mivel fogy az időm, ezért csak erre az öt dologra szeretnék kitérni. Először is a kisüzemi halászat. Említettem, hogy egy olyan szervezetet képviselek, amelyben a tagok, taghajók, 500, több, taghajók közül több mint 517 méternél rövidebb. A bizottsági javaslat tartalmaz olyan elemeket, amelyek minden bizonyal nem csak növelik az ilyen hajók költségét, hanem talán meg is nehezítik számukra azt, hogy halászattal foglalkozzanak, és sokaktól azt halljuk, hogy akár fel is hagyhatnak a halászattal, és ez az, ami aggaszt. Monitorozni kell a halászhajókat, ez kulcsfontosságú ahhoz, hogy az EU felségvizén a halászati tevékenységek úgy valósulnak meg, hogy összhangban vannak a közös halászati politikával. A bizottság ugyanakkor a kis üzemi hajókra, a 12 méternél rövidebb hajókra új javaslatokat dolgoznak, és szerintünk túl messzire megy. A végrehajtással kapcsolatos administratív terhek a bizottsági javaslatnak megfelelően nem tükrözik azt, hogy milyen esetleges előnyökkel járhat ez a csomag több kis hajó, nyílt hajó, ezekre nagyon költséges, ezeknél nagyon költséges lenne bizonyos megoldások végrehajtása. Ha a kisüzemi halászattal kapcsolatos problémákat azonosították, akkor azokat kezelni kell, de nincs szükségünk egy globális megoldásra, amely gyakorlatilag elnehezíti a strukturális fejlődést a halászatban, és ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy többen felhagynának a halászattal. Azért, mert túl sok az administratív teher, és túl nagyok a költségek, és lehet, hogy a hobbi horgászatra térnének át. Ez az a fejlődés, amelyet szeretnénk? Halászati hajó naplók, ezzel kapcsolatban is szeretnék néhány dolgot elmondani. Az ágazat általánosságban véve nehéznek találja a szabályok végrehajtását, több esetben ez az egyik oka annak, hogy miért kapnak szankciókat. Az erre vonatkozó szabályok megsértése az egyik fő oka a szabályok megsértésének. Nem tudom, hogy szükség van-e ilyen szabályozásra. Azt hiszem, hogy nem, főleg, ha megnézzük a kirakodási szabályokat. Olyan szabályokra van szükség, amelynek az ágazat meg tud felelni, méltányos szabályokra van szükség, mint például a tőkel esetében bizonyos halászati területeken. Aztán ott van a kirakodási kötelezettség ellenőrzése. Ez áthelyezi a szempontot, áthelyezi a hangsúlyt a hatékony monitorozás érdekében. A jelenlegi tevékenységek monitorozása óriási logisztikai és forrásbeli kihívást jelent majd. A vegyes halászat kockázata az egyik legfontosabb mellékhatása ennek a vegyes halászatnak, és egy, felül, egy felülvizsgált ellenőrzési rendszer talán eleget tud tenni az elvárásoknak. A bizottság javaslata ezen új kihívásokkal kapcsolatban azt próbálja elérni, hogy a a CTV rendszereket alkalmazni lehessen a hajókra. Ez lehet, hogy megfelel a halászati politika céljainak, ha az, az ellenőrzés, de emlékezenek arra, hogy mit mondtam a keretrendelettel kapcsolatban. A távoli érzékelő rendszerek alkalmazása által a halászok talán jobban meg tudnak felelni az elvárásoknak. A CTV-vel kapcsolatban Szeretnék még a hajtóműről és a tonnáról is beszélni. A, elismerem, hogy sajnos ezt nem sikerült az összes tagállamban végrehajtani, de ez nem érv amellett, hogy létrehozzunk egy olyan részt, amely egyrészt nagyon költséges, másfelől pedig technikai szempontból kivitelezhetetlen, és ez nem segíti elő a megfelelőséget. Megéri ez az erőfeszítés? Szükség van ilyen szabályokra? És végül nézzük a szankciókat. Nagyon fontos egy megfelelő egyensúly kialakítása. Egy olyan rendszer kialakítására van szükség, amely fair és racionális és megfelelő ellenőrzést tesz lehetővé. Amikor különböző tagállambeli halászok ugyanazokat a halakat próbálják lehalászni, akkor nagyon fontos, hogy mindenki érezze azt, hogy azonos szabályoknak kell megfelelni az ellenőrzések szempontjából is. Ugyanakkor Euró, illetve tagállami hatáskörbe tartozik az ellenőrzés, és nagyon fontos az, hogy az EU is a szubszidiaritás elve alapján figyelembe vegye a tagállami hatásköröket. Um, és végül, még mielőtt a tagállamok, a tanácsa és ez a szakbizottság is döntést hoz, meg kell vizsgálni a mögöttes adatokat a vonatkozó irányelv alapján, rendelet alapján. És végül pedig szeretném lezárni a prezentációmat, és itt azt szeretném elmondani, hogy nagyon fontos hogy minél magasabb színvonalon tudjunk teljesíteni, a közös halászati politikának egy közös célt kell szolgálnia, koherensnek kell lennie, maradjon egyszerű, ez ugye a KISZ alapelvnek felel meg, és végül pedig nagyon fontos, hogy a párbeszéd fennmaradjon, nem csak a szabályok kialakításakor, hanem az elfogadáshoz vezető úton is. Köszönöm szépen! Merci beaucoup, Monsieur Skau Fischer. Köszönöm szépen a prezentációt. Gyumla Priárek kapja meg a szót. Ott ül. Le comité départemental a euh, la pêche maritime du Morbihan, en France. Franciaországból érkezett, és euh, egy olyan eszköz fog bemutatni, ami rendkívül érdekes és nagyon hatékony. Pêche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 Ez tehát a fogás bejelentésre szolgáló eszköz négy pontban fogom ezt bemutatni. A platform céljaitról, a működéséről, használatáról fogok beszélni. Ez 18 éve működik ez a szervezet, és felelős vagyok a helyi halászati bizottságban is. Ezt a platformot valamennyi halászat használja 2019-től. Én is egyike vagyok a felhasználóknak. A telekapes a telekapes tehát 2014 óta létezik a Farnet halászati hálózattal. Ez a platform az innováció és a kreativitás szimbóluma, egy megbízható eszköz a halászat fenntartató kezelés érdekében. A telekapes fejlesztése a halászat halászokkal együttműködésben történt, és a halászok által, akik részt vettek ennek a kidolgozásában. Nagyon erős alkalmazás ez, hogy kifejleszünk egy ö, eszközt, nem csupán az igényeknek felel meg, hanem közvetlenül bevonja a halászokat egyedülálló szakértelmüknek köszönhetően fontos ez, hogy az eszközt a halászok jól elfogadják, és megerősíti a kapcsolatot a helyi, a regionális, a tagállami és európai szint között hogy a halászati bizottságok szerepét a halászati források kezelésében megerősítsük. Ez tehát a halászokat bevonja a halászat kezelésébe és az ellenőrzésbe. Ugye itt 12 méteres halászhajókról is szó van, a hobbi halászatról, a folyami halászatról, a horgászbotos halászatról. A ö, szakmai halászok szervezete is részt vesz ebben, az ellenőrzési szolgálat, a csendőrség, a biodiverzitásért felelős angol, francia ügynökség és más szervezetek. A telekapás első célja az, hogy egyszerűsítse a halászok bejelentési kötelezettségét. Rendszeresen be kell jelenteni naponta, hetente, havonta a fogást, fog, fajtól függően. Aztán ö, egy, továbbítják egy szervezetnek, aki foglalkozik az adatokkal, és aztán ö, újra ki kell egészíteni, ez egy nagyon erős kötelezettséget jelent a halászok számára, és nem kapnak visszajelzést ezekről a bejelentésekről, és az a benyomásuk, hogy ez nem jó semmire. Négy év leforgás alatt most már ö, megértetik a halászok, hogy mennyire fontos a bejelentés ö, a fogások kezelését, illetően a források fenntartható kezelésében. Ez egy elengedhetetlen eszköz, mert ez most már láthatóvá tesz, hogy az adatok nem tűnnek el az adminisztráció útvesztőiben, úgymond hanem hozzájárulnak az adott fajok fenntartásához. A platform második célja az erőforrások irányításának kezelések megerősítése. Itt nem csupán itt a valós és fenntartható idejű kezelésről van szó. Morbianban csak valós időben a biomassa tanulmányozás révén lehetséges például a Szentjakab kagyló halászata Brötenyban most már ö, nem ö, lépik túl a kvótákat, ö, valós időben át lehet ugyanis adni a kvótákat ennek a rendszernek köszönhetően, és ez ö, lehetővé teszi a, megnyit, a kvóta megnyitását, lezárását, ö, és így nem fenyegetjük, nem veszélyeztetjük az adott halfaj állományát. A platform harmadik célja az átláthatóság, a nyomon követhetőség erősítése, az előző szervek így könnyebben nyomon követik a halászatot ez lehetővé teszi, hogy minőségadatokat szolgáltassanak a halászok, nyomon követhető és átlátható a fogás, így az ellenőrző néhány másodperc alatt ellenőrizheti, hogy valós-e a bejelentés. Az utolsó cél pedig az összes halászatot, halászt ugyanazon platformban összefogni, legyenek ezek hobbi vagy professzionális halászatok. A telekapás egy közös vita alapot szolgáltat, tehát az összes halász számára nagyon fontos az adatok gyűjtésének javítás az összes halászati tevékenységre, hiszen valamennyinek van szerepe a források kezelésében, akár professzionális, akár hobbihalászatról van szó. A telekapes működését illetően két felhasználója van alapvetően ennek a platformnak, a halász és a kezelő, az irányító. Az első felhasználó természetesen maga a halász, akinek három eszköz áll a rendelkezésére. Az első egy web szolgáltatás, a második egy mobil alkalmazás, a harmadik pedig egy egyszerű SMS, bármely mobiltelefonról küldhető. Ezek a nyilatkozatok személyesek, és csak az adott halász hivatja le őket. Az első, tehát a web szolgáltatás, ami a halász rendelkezésére áll. Ezen a halász egy egyszerű wifi vagy 3G kapcsolattal felcsatlakozhat, számítógéppel, iPad-el, bármivel, és így az eszközét, a halászati zónát be tudja jelenteni, és a fogást, ez nagyon fontos a halász szemére, hogy feedbacket is kap, egy visszajelzést, akkor, amikor megteszi a bejelentést, és egyfajta globális áttekintést is kap. A második eszköz, ami a halász rendelkezésére áll. Ez az mobil alkalmazás, amely most a hobbi halászaton alapul alapvetően. Ez hálózat nélkül, vagy amel azzal is működik. Így a korábbi fogásokat is megtalálhatja a halász, és geolokalizációs alkalmazást is tartalmaz, ez fotót is lehet csatolni, és az összes adat a saját számlán van rögzítve, regisztrálva. A szennyezést is be tudja jelenteni, egy fényképet csatolva a bejelentéshez, és egy geolokalizációs adatot is bevéve a rendszerbe. A harmadik eszköz, a halász rendelkezésére a harmadik eszköz pedig az SMS. Ez egy egyszerű SMS, nagyon alapvető, egyszerű kóddal működik, és így módon a halász bejelentheti a fogását. Ugyanakkor, akinek nincs tehát egy egyszerű SMS-re be lehet jelenteni a halászati zónát, a fajt, az eszközt, amire fogta a halat, a hal súlyát, és aztán kap egy megerősítést, egy visszajelzést, és ez bizonyítékos szolgálhat ellenőrzés esetén. A telekapes második felhasználója az irányító a kezelő. Neki is van egy web interfésze, és valós időben ö, tud ö, számos hajót tájékoztatni, illetve megkapja az adatokat a fogásról, az adott halászhajóról, a kvótát meg tudja nyitni. Ez egy olyan modul, amely ö, lehetővé teszi az irányító számára, hogy közvetlenül kapcsolatba lépjen a halászokkal ha SMS révén. És így könnyen lehet egyfajta mérleget vonni aztán van egy harmadik felhasználója is a platformnak, az ellenőrző szolgálatok. Két lehetőségük van. SMS bejelentés esetén a halász visszajelzését tudják ellenőrizni, és így ellenőrzik a bejelentés valós jellegét. Egy egyszerű felcsatlakozással erre az interfészre a bejelentési kötelezettség hitelességét is tudják ellenőrizni valós időben, és későbbi ellenőrzések céljára is felhasználható mindez. Aztán van egy negyedik felhasználó, ez egy opcionális modul, az első ö, vásárlót is bevonja, hiszen a halászok egy része a célállomást is bejelenti, és így a termék nyomon követhetősége javul, hiszen a halásztól egyenesen az első vásárlóig nyomon lehet követni a terméket. Ami a felhasználást illeti, Jelenleg a platformot Franciaországban, Nagy-Britanniában, Belgiumban használjuk, és a portugál és ciprusi hatóságok is vannak kapcsolataink az összes felhasználó, tehát a szakmai, a hobbi halászok és a különféle hálózatok ezen halászok részvételével. Köszönöm a figyelmet, elnök, köszönöm, uram, ezt a nagyon tömör, ugyanakkor nagyon pontos beszámolót ezen hálózatról és annak alkalmazásairól. Elizabeth Rüel asszony a Klinert részéről, tessék. thank you, Mr. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm, hogy meghívtak, és hogy a mai napon itt felszólalhatok. Az Európai Unió a halászati ellenőrző rendszerének megújításával kapcsolatban. Én halászattal foglalkozó jogász vagyok, és a vonatkozó rendeletek kérdésével foglalkozom. Most az egész felülvizsgálati folyamatot szeretném ismertetni, és azt, hogy milyen problémák adódtak, ezeket hogyan lehet megoldani, és előtte még beszélnék a jelenlegi rendszer implementációs hibáiról, vagy hiányosságairól, mert ezt sem szabadna elfelejtenünk. Nézzük. Néhány példa újságokból kivágott cikk, amelyek az elmúlt hetekben az újságok címlapjain voltak. Az Európai Bizottság több szabálysértési eljárást is megnyitott már, illetve egy egy szankciórendszert is kidolgozott, ez 8 évvel a rendelet életbe lépése után még mindig nem megfelelően működik. 79 személyt tartóztattak le, akik a kékuszonyú tonhal illegális kereskedelmével foglalkoztak a földközi tengeren. Ez egy illegális piac, ez évente 12 millió eurót tesz ki ez a piac. 2018. októberében a Dán számvevőszék egy jelentést adott ki az IMFF működésével kapcsolatban Dániában, és ahogyan önök is tudják, itt a feltételesség kérdése mindig az implementációhoz kötődik a szankciópontok, tehát a büntetőpontok ki megítéléséhez kapcsolódik. Nagyon fontos azt látni, hogy 29 esetben nem alkalmazták ezeket a büntető pontokat Dániában, amikor kellett volna a jogszabály értelmében. Fontos tehát az, hogy olyan esetekben is megvalósuljon ez, amikor például több mint dupláját, tehát meg, megsértettek különböző szabályokat, és a, hogyha a rendszert megfelelőképpen kezelték volna, akkor nem kaphattak volna olyan támogatásokat a hajóépítők, amiket kaptak. Itt 29 millió euróról volt szó. Aztán az ír öm, sajtóban a re, jelenlegi rendszerrel kapcsolatos kritika jelent meg, és ez főként arra vonatkozott, hogy egyáltalán nem megbízhatóak a halászatra vonatkozó adatok. Ugyanakkor az ír hatóságok a CCTV-t olyan a helyszíneken is alkalmazzák, amikre már nincsen lehetőség. Nagyon fontos lenne az, hogy megvizsgáljuk az implementációját ezeknek a szabályoknak, mert nincsen olyan felülvizsgálat, amely sikeres lehet, hogyha nem megfelelőképpen implementálják azt amikor a halászati ellenőrzésről beszélünk, akkor gyakorlatilag a szankciórendszerről és a foganatosításról kell beszélnünk. Ezek nagyon fontos dimenziói bármilyen működőképes ellenőrzési rendszernek, és ezért két dimenzióra fogok odafigyelni a mai felszólalásomban az adat csere gyűjtés rendkívül fontos számunkra, mert ezen keresztül tudjuk biztosítani a működőképes ellenőrzési rendszert. Ugyanakkor ez lehetővé teszi a kutatók számára is, hogy a halászati állományokat megfelelőképpen tudják értékelni. Amikor ezt a két dimenziót figyelembe vesszük, olyankor végig kell gondolnunk azt is, hogy milyen célokat szeretnénk elérni a rendszer felülvizsgálatán keresztül. Amennyiben az adatokra próbálunk koncentrálni, hát itt nagyon fontos lenne a teljes dokumentáltság a halászat területén, a mm, jogszabályok megvalósítása területén pedig egy teljesen átlátható rendszert szeretnénk elérni. A harmadik pont, mit is kellene tennünk annak érdekében, hogy elérjük ezt a dokumentált, teljes dokumentáltságot. Nézzük meg azt, hogy hol vannak hiányosságok. Jelenleg ugyanis ez nem valósul meg, például a kis halász, kismértékű halászatra nem vonatkoznak az adatok, tehát ezt is az Európai Bizottságnak valahogy meg kell oldania, pedig tökéletesen meg lehetne oldani az adatgyűjtést, megfelelő eszközökön keresztül, amelyek költséghatékonyak is, hogy a kis halász, a kis adatokkal szolgáljanak. Nem ugyanolyan fajta eszközökre van szükség, hanem inkább a realitások figyelembevételével a kisebb hajókra vonatkozó adatgyűjtési eszközöket kell alkalmazni. Azután a hobbi horgászat, halászat sem tartozik bele az adatgyűjtésbe. Erre is több adatot kellene gyűjtenünk, és megfelelőbb ellenőrzésre van szükség, szabályrendszerre, hiszen alapvetően ezek is halállományokat illetnek, vagy ezekre vonatkoznak, amelyeket meg kellene őriznünk. Aztán nagyon fontos a kirakodási szabályok foganatosítása, itt is problémák adódtak. Én úgy gondolom, hogy ehhez arra van szükség, hogy különböző eszközöket vessünk be. Nagyon fontos az, hogy a hajókat ellenőrizzük, akár a tengeren is, és CCTV eszközre is szükség van, amelyet kötelező jelleggel kell megvalósítani. Mi meg vagyunk győződve arról, hogy kockázatelemzésre van szükség, amelyet a halászati ellenőrzési ügynökségnek kellene megvalósítania, annak érdekében, hogy azonos feltételrendszert teremtsünk Európa szerte. Nagyon fontos lenne az is, hogy a papír alapú adat menedzsmentről áttérjünk egy elektronikus menedzsmentrendszerre, és ez megkönnyítené az ügynökség munkáját is, például azon keresztül, hogy egy, ez, egy központot hozunk létre az Európai Unióban. Ezen kívül fontos lenne a derogációkat is megszüntetni a jelenlegi rendszeren belül. Ez egy nagyon technikai jellegű probléma, de azt gondolom, hogy ugye mindig meg kell mérni a kifogott halmennyiséget, de olyan sok derogáció van, hogy gyakorlatilag nem megbízható már a rendszer. Ezt láthattuk egyébként az ír példa esetében is, hogy ez jelentett problémát. Ezen kívül So moving on to the second dimension. Nézzük akkor a második dimenzióját az ellenőrzésnek. Mire van szükség ahhoz, hogy egy átlátható megfoganatosítási rendszert megvalósítsunk? Hát a jelenlegi kis kapukat be kell zárni, Konkrétan arra gondolunk, hogy a szankciók, a szabálysértések és a technikai eszközök hogyan valósulnak meg. Harmonizált európai szintű átlátható rendszerre van szükség, elmondom, hogy ezek hogyan is kapcsolódnak egymáshoz. Az átláthatóságról annyit mondanék, hogy 2009 előtt, tehát a jelenlegi ellenőrzési rendszer elfogadása előtt a bizottság éves szinten kommunikált a parlamenttel és a tanácssal is a súlyosabb szabálysértésekről. Tehát gyakorlatilag tagállamonként lebontott rendszerben jelentette mindezt, és adatokkal szolgált az szankciók kivetésével kapcsolatban is. Ezek az információk most már nem közértekülnek számítanak, az átláthatóság itt nem valósul meg, ezért jelenleg a tagállamoknak csak öt évente kell jelentenie, és ezek a jelentések ráadásul nem is, ezeket nem teszik közzé, ezek nem nyilvánosak az Európai Bizottságtól kell külön kérni ezeket az adatokat, és majd mindjárt elmagyarázom azt, hogy ez hogy kell megvalósuljon, de előtte még emlékeztetnék valamire. A, van egy közös listája a súlyos szabálysértéseknek, ezt európai szinten állapítják meg. Ugyanakkor van egy kiskapu, mert a kritériumrendszer nem megfelelően működik, mert hát a tagállamok azok, amelyek megállapíthatják azt, hogy az adott kritériumrendszer alapján súlyosnak ítélik-e vagy sem az adott szabálysértést. Emiatt aztán nagyon különböző értékelések és értelmezések láttak napvilágot a tagállamok között, hogy mi is, mit is, mi is tesz ki egy súlyos szabálysértést. És gyakorlatilag ez a diagram mutatja, hogy milyen helyzet alakult ki. Itt a 2014-es évre vonatkozó adatokat látjuk egyébként. Nagyjából 1500 súlyos szabálysértést találtak az Európai Unió területén, ebből mi láthatjuk, hogy a többségét Spanyolország és Olaszország ö, szabták ki. A többi európai államban nagyon kis ö, mértékű ö, szabálysértést találtak ehhez a két tagállamhoz képest. Ráadásul jó lenne, hogyha ezt összehasonlítanánk azzal a 10 ezer komoly szabálysértéssel, amelyeket 2006-ban jelentettek be a tagállamok. Tehát azt láthatjuk, hogy ennyivel nem csökkenhetett emberi számítás szerint a szabálysértések száma. Tehát egyértelmű az, hogy világos EU-s kritériumokra van szükség azzal kapcsolatban, hogy mi az, ami súlyosnak számít, és mi az, ami nem. A bizottság most ezt javasolja, és azt gondolom, hogy ez jó irányba is mutat, mert a harmonizáció és egy fair bánásmód irányát szabjuk ezen keresztül meg. Nézzük most a büntető pontok rendszerét. Ahogyan korábban már elmondtam, az implementáció néha implementációs problémákhoz vezetett ez, és láthattuk is, hogy 2014-ben nagyjából 500 esetben szabtak ki a büntetőpontokat. Hogyha ezt összehasonlítjuk az Európai Unió területén működő ö, flotta számával, akkor azt látjuk, hogy 2014-ben 0,5 pont jutott tagállamonként, illetve hajónként. Nos, ez azt mutatja, hogy a rendszer nem jól működik. Itt is hiányosságok mutathatók ki, ezt a Dán példa is mutatta. Nem tudom egyébként, hogy ez pontosan mivel ö, magyarázható, talán azért, mert ö, a tagállamok nem megfelelőképpen kezelik a finanszírozási rendszert. Nos, hát azért ezt óvatosan kellene kezelni, mert a helyzet 2014 óta azért változott. A probléma az inkább abban ragadható meg, hogy miután nem átlátható a rendszer, ezért nincsenek, nem állnak rendelkezésünkre a megfelelő adatok a büntetőpontokkal kapcsolatban, és vannak olyan tagállamok, amelyek elkezdték ezt a rendszert. Például 2016. januárjában Franciaország kezdte meg a, a büntetőrendszert, ami korábban nem jellemezte ezt az országot, és 2016. augusztusa és 2018. augusztusa között több mint 700 ilyen pontot ítéltek ki csak Franciaországban. Szerettem volna egy nyilatkozatot is tenni a felszólalásom végén, ennek az lenne a lényege, hogy kimondjuk. Amikor 2009-ben az ellenőrzési rendeletet elfogadtuk, ez gyakorlatilag a rendelet elfogadásával egy időbe esett és akkor azt kértük, hogy bizonyos tagállamok tegyenek erőfeszítéseket, hogy az EU-ba tudjanak exportálni. Ezek Európai Unión kívüli államok voltak. Nagyon fontos számunkra az, hogy az európai felségvizeken megfelelő ellenőrzés valósuljon meg, és amely hozzájárul ahhoz is, hogy azonos feltételrendszert alakítsunk ki az Európai Uniós halászati termékek exportjával és importjával kapcsolatban. Így lehetne sikeressé tenni, a, és, és nem csak hitelessé, hanem egy jól ellenőrzött rendszerré tenni az európai halászati politikát. Vannak olyan NGO-k, amelyek segítenek az ellenőrzési rendszer felülvizsgálatán, van egy pozíciós dokumentumunk is, amely szintén online hozzáférhető. És ezzel szeretném megköszönni az önök figyelmét. Köszönöm. Merci beaucoup, Madame Druel. Köszönöm szépen, és köszönöm mindhármuknak a prezentációkat. Ezzel most átadnám a szót azoknak a kollégáknak, akik szeretnének hozzá szólni. Ja, ganz vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich... Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenkinek szeretném az emlékezetébe idézni, hogy a technikai intézkedések és ellenőrzési rendelet jelentést az eljárás végére tettük tudatosan a GFP megítélését követően. Akkoriban azt mondtuk, hogy meg kell néznünk hogy ezek hogyan is néznek ki, és aztán akarjuk a technikai intézkedéseket és az új ellenőrzési rendeletet kidolgozni. Sajnálatos módon, legalábbis én ezt így érzem, előre láthatólag idő problémák lesznek, ami az ellenőrzési rendeletet illeti. Én építek Izabel Tomá kollégámra, aki sok nyomást gyakorol. Kérem, hogy ezt az ellenőrzési rendeletet még ebben a ciklusban fogadjuk el. Néhány általános megjegyzés. Természetesen meg kell erősíteni az ellenőrzéseket, tömegesen ki kell ezeket építeni a közös halászati politika értelmében, amely 2014-ből datálódik. Nekem is az a véleményem, hogy sürgetően kritériumokra van szükségünk, hogy valamennyien tudjuk, hogy mit re is kell beállnunk. Úgy kell megfogalmaznunk ezeket a kritériumokat, hogy valamennyi tagállamban ugyanúgy hatályosak legyenek. Az, hogy az egyes tagállamok máshogyan cselekszenek, ahogyan ez részben most is történik, ez igazságtalanságokat okoz, és a halászok persze egymástól ezt tudják, hiszen kapcsolatban vannak egymással, és tudják ezeket az egyenlőtlenségeket, ezért a GFP-t nem veszik komolyan, mert azt mondják, hogy az A országban sokkal kevesebb büntetést kapok, mint a B országban, és ez az igazságtalanság sajnálatos módon sok embernek ott van a fejében. A régi ellenőrzési rendelet természetesen a GFP-vel nem egyezik meg száz százalékban, ezt kezdettől tudtuk. Ezért a kibővítés se az új rendeletnek az innen származik. A telekapes alkalmazást nagyon érdekesnek tartom, és azt hiszem, hogy ez egy hatalmas előrelépést jelenthet. Néhány kérdésem van ezzel kapcsolatosan. Az aplak, ap, az alkalmazás teljesíti az új követelményeket, amelyek az ellenzősi rendeletben szerepelnek. Foglalkozott-e már ön ezzel? Persze nehéz ez, hiszen még nem tudjuk pontosan, hogy ez az új ellenőrzési rendelet hogyan is fog kinézni. Csak egy bizottsági javaslattal rendelkezünk. Aztán, hogy hogyan dönt a parlament és a tanács, azt még nem tudjuk. Vajon a tudósok hozzáférnek-e ehhez az alkalmazáshoz? Ez is egy fontos kérdés. Sok rendezvényünk volt, amelyek arra szolgáltak, hogy a halászokat meggyőzzék a GFP fontosságáról. Azt hiszem, hogy ebben nincs hiány. 2009-ben kezdtük ezt, amikor elkezdtük a GFP-t kidolgozni, azóta minden halász tudja, hogy milyen szabályozások vonatkoznak majd rájuk. Az eszközöket persze javítani és erősíteni kell, de a halászokat már nem kell meggyőzni ezen szabályok fontosságáról. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Úrike Péter Van következik. Elnök úr, köszönöm. Köszönöm az előadóknak is ezeket az érdekes prezentációkat. Ami engem illet, elnök úr, fontos, hogy időt szennyünk az új ellenőrzési rendelet értékelésére. Erre időt kell szakítani, hiszen most a technikai intézkedésekről beszélünk, de idő kell arra is, hogy ezen ellenőrzések hatását a halászatra értékelni tudjuk. És itt valóban a minőségről beszélek, ez meg kell, hogy előzze a gyorsaságot. Ezt azért is mondom, mert a, a régi bizottsága még nem fogalmazott meg véleményt. Fontos tehát, hogy a döntéseket fokozatosan hozzuk meg, nem a gyorsaság fontos, hanem a jogszabály minősége. Elnök úr, az első kérdésem a Clean Arts képviselőjéhez irányul. Ön azt mondotta, hogy Spanyolországban és Olaszországban is sok szabálysértést tapasztaltak. Miért pont ebben a két országban került sor ilyen sok szabálysértésre? Van-e itt valamiféle hézak, hiányosság? Nem értem. Ezt szeretném megtudni öntől, hogy miért Pont ebben a két országban került sor ilyen sok szabálysértésre. Talán a jogszabályunk minősége az, ami ezen problémákat okozhatja. Aztán a telekapes képviselőihez is intéznék egy kérdést. Kettős érzelmeken hallgattam önt. Egyrésztről remeknek tűnik számomra, hogy most van egy ilyen rendszer, amely a halászok számára lehetővé teszi, hogy egyszerűen bejelenthessék a fogásaikat, ugyanakkor szeretnék biztos lenni abban is, elnök úr, hogy ez nem valamiféle biznisz mindössze, amely csak a vállalatok javára szolgál ez az applikáció. Tehát érdekelne az előadó véleménye azt illetően, hogy ez egy igazságos, hozzáférhető rendszere, mindenki hozzá tud ehhez férni, vagy inkább a vállalatok előnyét szolgálja ez inkább. És aztán a Dán úrhoz szeretnék feltenni egy kérdést. Nagyon fontosnak tartom a fedélzeten a súlymérést. Sok halásznak rendkívül költséges berendezéseket kellett vásárolni erre a célra, most pedig mindez a szárazföldön történik. Hát ez sajnálatos, mert hát egyesek nagyon sok pénzt fordítottak erre a célra, ugyanakkor a logisztikai szempontokra is gondolnunk kell, érdekelne, hogy mit gondolnak a halászok erről a kérdésről. Köszönöm. Elnök, köszönöm Péter. Róza Demától következik. Köszönöm. Elnök úr, úgy tűnik számomra, hogy a célok közösek. A jelentéstevő, illetve a szakértők meghallgatása után. Tehát itt a hiányosságokat meg kell szüntetni a közös halászati politikában, és különösen egyszerűsítésre van szükség. A kérdések, amiket felkívántam tenni, a következők. Mit javasolnak? Hogyan lépjünk fel a hobbi halászat által okozott károk ellen hogyan lehet ezt ellenőrizni. Mert mindenképpen igazságosan kell ezt kezelni a professzionális halászathoz képest. És egy hasonló kérdés a kolléga kérdéséhez, ugye az utolsó szlájdon látható, hogy Olaszországban több szankció van, vagy ott esetleg több az ellenőrzés? Ez mit is jelent ez a diagram, hogy több a szankció, ennek következtében több a büntetés, vagy több ellenőrzést végeztek, ez nem világos számomra. Aztán hogyan kezeljük uh, a földközi tenger speciális jellemzőit önök szerint? Egyrésztről, mert ugye itt harmadik országok is uh, uh, a part országok, amelyek nem EU-s országok nem kötelezhetőek a mi jogszabályunk elfogadására, tehát a másik jellemzője pedig ennek a tengernek, hogy a flották nagy része kis méretű hajókból áll, tehát az ellenőrzések végrehajtása emiatt nem feltétlenül könnyű. Ezért támogatjuk a fedélzeti ö, telekamerák elhelyezését, tehát a CCTV rendszer kiépítését. Végezetül el kell kerülnünk a technikai megfogalmazásokat, csak egy példa erre. Ugye az illegálisan kihalászott mennyiség és az adott halfaj piaci ára ugye befolyásolja a kiszabható büntetést, és ez nem garantálja a büntetés nagyságának biztonságát, és az sem, hogy a jogot azonos módon alkalmazzák mindenhol. Tehát ezt is valahogyan el kell kerülnünk, ezt is fel kell oldanunk, ezt a problémát. Köszönöm, és esetleg néhány véleményt szeretnék hallani a földközi tenger tekintetében. Köszönöm. Elnök, köszönöm, Rosa. Én is szeretnék köszönetet mondani a szakértőinknek a beszámolóikért. A javaslat, amelyet az ellenőrzés témájában a bizottság előterjesztett, erre régóta vártunk, de az is igaz, hogy szigorúan és körültekintően komolyan kell dolgoznunk, nem szabad elhamarkodnunk a dolgokat. Itt egy nagyon fontos rendeletről van szó, ami éppen ezért nagyon kényes is, és nem lenne jó, ha elhamarkodnánk a munkát. Komolyan kell tehát figyelmet szentelnünk ennek, nem szabad elsietnünk semmit. Az első vitára júniusban került sor erről a rendeletről, és hangsúlyozom, hogy nagyon örülök annak a homogeneizációnak, amelyet a szigorú jogsértések tekintetében javasol a bizottság. A létező eltérések a jelenlegi rendelet alkalmazásában mindenképpen enyhülnek majd. Így el lehet kerülni és ezt más képviselők is elmondták már, a súlyos igazságtalanság érzését, ugyanis gyakran ezt érzik a halászok az érintett ágazatokban, mert úgy gondolják, hogy egyes országokban szankcionálnak, más országokban meg szemet hunynak a jogsértések fölött, vagy egyszerűen a belső jogszabályozás lazább, és éppen ezért nem feltétlenül szankcionál bizonyos jogsértő magatartásokat. Éppen ezért elméletileg egyetértek a bizottság megközelítésével, hogy egy közös nevezőt találjon, közös pontokat, ugyanakkor vannak esetek, amikor úgy tűnik, hogy nem jól definiálnak. Súlyos jogsértés például a különböző halászati eszközök alkalmazásával kapcsolatos jogsértés. Hát attól függ, hogy itt milyen jogsértésre van szó, jobban kellene ezeket a típusokat specifikálni. Meglep például az is, hogy a 91-es cikk tartalmaz jogsértéseket a, olyan halászok esetében, akikről feltételezhető, hogy elkövettek valamilyen szabálysértést. Őket akkor szankcionálni kell, de pusztán azért, mert gyanús, vagy feltételezhető, hogy, szabálysértést követtek el, furcsa, hogy ezért szankcionálják őket. Ez hát feltűnő, és jó lenne, ha a bizottság, aki itt van ma, ezt egy kicsit tisztázná elhangzott, és nagyon érdekesnek találtam mindezt, amit Skau Fischer mondott a Dán halászok képviseletében, például a 12 méteres kis üzemi hajók esetében egyfajta elektronikus hajónapló vezetése. A Telekapes képviselője is ismertette a rendszerüket. Ahogy a Róduszt asszony is elmondta, a Telekapes rendszere az az, amelyre a bizottság javaslatának 14-es cikke vonatkozik? Ez lenne a kérdésem. És ennek mi lenne a tényleges költsége? Ez miről beszélünk? Hiszen engem aggaszt az, hogy nem feltétlenül a 17 méternél kisebb hajók, hanem a 12, vagy még annál is kisebb hajók, az ő esetükben egyáltalán fizikailag hol lehet elhelyezni egy ilyen rendszert. És ezt szeretném, hogyha tisztáznák. Én úgy gondolom, és egyébként egyetértek azzal, amit Ska Fischer mondott, hogy a kirakodás felvet bizonyos problémákat. Most, hogy novemberben járunk, talán a bizottság tud még megoldásokat találni, hiszen vannak még problémák a kvótával kapcsolatban de ezt eh, az átláncú eh, kamerákkal felszerelt rendszert eh, életbe léptetni még a magánélethez vagy jog szempontjából is felvet bizonyos problémákat, vagy a vállalati stratégia szempontjából, arról nem is beszélve, hogy költségekkel jár. Tehát ez egy olyan kérdés, amely aggasztó, és a Dán halászati ágazat képviselője arra is felhívta a figyelmünket, hogy milyen nehézségeket vet fel ez a rendszer. Lezárásképpen Fischer említette azt a problémát is, hogy a motor mérésével kapcsolatban egy új rendszert vezetnek be, ezt az új eszközt nem tudják minden tagállamban egyszerre bevezetni, hiszen ez drágít a rendszeren is. Szerintem nincs semmilyen objektív indok ami miatt ez a forrásokra nézve egy nagyobb nyomást jelentene, hiszen a potencia gyakran a flotta biztonságával van összefüggésben. E, például e, bizonyos e, körülmények között nehezebb irányítani a hajót, de nekem az az érzésem, hogy a bizottság javaslatában azt sugalják, hogy ez a forrásokra nézve jelent majd egy nagyobb nyomást, de szívesen meghallgatnám a kérdésekkel kapcsolatban a szakértők véleményét. Köszönöm. Merci, Paco. Isabel Toma. Köszönöm, Isabel Toma, utolsóként a listában. Köszönöm, elnök úr, köszönöm először is a szakértőinknek. Nagyon érdekes volt uh, ezen különböző megközelítéseket meghallgatni. Fischer úrnak köszönöm több észrevételét is, amikre majd visszatérek. A cél nem az ellenőrzés, az ellenőrzés csak egy eszköz, hogy a rendeletet alkalmazzák, mindig ezt kell szem előtt tartanunk, ez egy eszköz, nem egy öncél. A második kérdés az arányosság, mert a rendeletet igazságtalannak tapasztalják meg, és akkor nem tartják tiszteletben, és ez egy megkerülhetetlen ö, jogi alap. Aztán itt van az ellenőrzési rendelet ö, több dimenziója jelenleg, ugye a szankció rendelkezésünkre ugyanakkor más szempontokat is ki kell alakítanunk, így a képzést, a tájékoztatást az ellenőrzött halászok körében aztán a költség, ezt is számításba kell vennünk, és egyetértek válaszolván kollégánknak, hogyha nem vesszük figyelembe a költségeket, akkor megtérülési egyensúlytalanságok alakulnak ki, és a kisüzemi halászat fokozatosan eltűnik, a nagy halászatok pedig koncentrálódnak. Ez tehát egy fontos kérdés a bizottság javaslatához képest egyfajta szoftver alkalmazásáról lenne itt szó, ami nem annyira költséges, például egy smartphone, mindenkinek van manapság már smartphonja, tehát itt a szoftvernek nem szabad költségesnek lennie, vagy akár az EU-nak kell ezeket finanszíroznia, hogy az ágazat szemére ne keletkezzenek többletköltségek. Én legalább ilyen javaslatokkal fogok élni, hogy ne legyen pluszköltség. Az ellenőrzés a közhatóságok feladata, nem pedig a magán személyekre kell terhelni a költségeket. Aztán itt több hozzászólásból is hallottam, Fischer az is intéztek egy kérdést, hogy fontos a tengeri területek sajátosságaira odafigyelni már, ami a halászati berendezéseket illeti, a fogási zónákat illeti. A szabályok mindenkire egyformán kell, hogy vonatkozzanak, ezen kritériumok figyelembevételével a földközi tengeren nem lehet mondani, hogy az adott jogsértés az kevésbé súlyos. A jogsértés az jogsértés, tehát ezt ugyanúgy kell tekinteni, a szankciók ugyanazok kell, hogy legyenek. Itt ugye az egyes területeket, illetve más és más halászati berendezések vagy halászati jogok vannak, ugyanakkor a jogsértés az jogsértés. Persze egy bizonyos arányossági tényezővel kell ezt végrehajtani, ahogyan ezt az imént a Drüel asszony is elmondotta. Ugye itt az 1000%-os halászati kvóta, vagy az 1%-os kvóta figyelembevételével, hát nem ugyanazon koordináta rendszerben mozgunk. Ezt is figyelembe kell venni. Azt az elképzelést is osztom, hogy az adatokkal kapcsolatosan probléma is, problémák merülnek fel, ezt a halászati ellenőrzési hatóság is hangoztatta, vagy az ellenőrzők, akikkel két évvel ezelőtt találkoztunk itt. Tehát nincsenek adatok, és fontos az, hogy egy közös projektünk jöjjön létre, hogy a halászat ellenőrző hivatal az adatokra összpontosíthasson, ezeket megfelelően kezelhesse, alkalmazhassa. Aztán egyetértek az átláthatósággal kapcsolatos észrevételekkel is, ami pedig a videókamera rendszert illeti, hát én nagyon óvatosan fogalmaznék itt, hiszen van egy európai rendelet a személyes adatok kezelését illetően. Ez egy nagyon fontos, nagyon pontos szöveg, és azzal az ürügyjel, hogy tehát itt nem lehet az, hogy az egyik szabályt teljesítve egy másik szabályt megsértsünk, tehát ez egy nagyon fontos téma, amivel foglalkoznunk kell, és szerintem van más eszköz, mint a videó kamerás rendszer. Én a jelentésembe beépítek majd egy az irányú javaslatot. Hiszen ez a téma nagyon kihat a munkavállalók életére a munkahelyen, hiszen képzeljük csak el, hogy minden egyes szemét 24 órán keresztül vesz fel egy videókamera, hát hiszen ez a helyzet a tengeren, munka közben szerintem más megoldást kell találni, és mindenképpen tiszteletben kell tartani a személyes adatok védelmére vonatkozó általános rendeletet. Kérdések? Mikro, mikro, mikro. Mikro, mikro. Une question, je n'ai pas compris. Uh, la, la... A kérdés nem arra vonatkozik, amit Mössző Fischer mondott, a 12 méteren túlterjedő a hajók esetére vonatkoztatva. Nem igazán értettem egyébként ezt a kérdést, és azt se értettem, hogy hogyan néznek ki azok az ellenőrzések, a haj, amik a hajónaplóra vonatkoznak, és hogy ezek ő szerinten lennének, tehát hogy ezt ne lehetne megmagyarázni. Nos, a 2014-es büntetési adatok, szankcióadatok kapcsán az hangzott el, hogy nagyjából 500 eset volt, és hogy ezek kell kapcsolatban büntető pontokat osztottak ki. Ezt nem igazán értettem, úgyhogy kérem, hogy ezt magyarázzák el. köszönöm Elnök úr, egészen röviden, köszönöm a beszámolókat. Ezek számunkra a Halászati Szakbizottság képviselői szemére nagyon fontosak, és az ellenőrzési rendelet, amely most tervezetként van itt előttünk, hogy ezt észre meg tudjuk ítélni, ez is fontosak ezek, és a jelenlegi állapothoz képest tudjunk mozogni, hiszen nem légüres térben élünk, van egy halászati ellenőrzési hivatal Vigóban, vannak ellenőrzési hatóságok, hatóságok a tagállamokban, ezek nagyon jól összekapcsolódnak, és Pascal Szaveri nem régiben volt itt, aki beszámolt mindenről, és ez azt is jelenti, hogy a hajó monitorozási rendszer is működik. Tudjuk, hogy milyen halászati járművek, milyen halászati területeken működnek, és ezeket lehet is ellenőrizni a tagállamokban van egy józan kvóta mm, kezelés, és ez azt jelenti, hogy a kis halászhajóknak mindig be kell jelentkezniük az illetékes ellenőrzési hatóságnál, hogyha halásznak, illetve ha visszatérnek a halászatról, be kell jelenteniük a fogásukat, egy megfelelő hitelesített mérlegen, a volument is, tehát ezek a dolgok már léteznek, most, hogyha megnézzük a javaslatot, akkor azt mondjuk, hogy minden ö, hajót a hossztól függően, függetlenül egy hajónapló elektronikus azonosítási rendszeret, ö, kamera felügyeleti rendszerrel akarjuk felszerelni, ugye a CCTV mindenkire vonatkozik, és harmonizációra van szükség a szankciórendszert, illetően és ezt is nagyon észszerűnek tartom Ugyanakkor differenciálnunk kell, ahogyan a Ska Fischer, a Dan úr is elmondta, a kis hajók működési területe 3-12 tengeri mérföld, és ott akár a felügyelet hajóival is lehet őket ellenőrizni, ezt meg is teszik. Ha jogsértésre kerül sor, akkor az egész flott tehát kell megfelelően kezelni. A spanyol halászati flotta sokkal nagyobb, és arányaiban több a jogsértés ott, mint a lett, vagy az észt, vagy akár a német halászati flotta esetében. Tehát itt egyfajta egyensúlyra van szükség. Egyébként azt nem tartom megfelelőnek, hogy a motor teljesítményt, vagy a hajtó erőteljesítményt újra kell definiálni a hajók esetében. Itt a bizottságnak egy világos mandátuma van a tagállamok részéről, és abban az szerepel, hogy milyen adatokat kell beszolgáltatniuk a ö, járműveknek. Ezt minden egyes esetben meg kell tenni, minden évben a hajóhoz, a gépek teljesítménye és a biztonsági előírások ö, ö, szerepelnek ebben most újra szabályozzuk mindezt, és olyan dolgokat szabályozunk, ami már szabályozásra került. Köszönöm. Enrique, tu veux dire un petit mot? Enrique, esetleg te is hozzászólnál? Még egy gyors kérdésem volna, ami a videó felügyeletet illeti. Azt hiszem, senki sem szeretné, azt, hogy a halászok reggeltől estig, teljesen mindegy, hogy milyen hosszú hajón dolgoznak, reggeltől estig nem akarjuk ellenőrizni őket, de ha ott egy kamerát felszerelnénk, szeretném tudni, hogy a szakértők ezt hogyan tudnák megoldani. Én sohasem vegyezt, vitatkoztam még arról, hogy esetleg a mosdóban vagy a kabinban szeretnék egy kamerát ez lenne az egyik, ami pedig a kisüzemi halászatot illeti. Azt hiszem, hogy az alkalmazással kapcsolatos javaslat nekik nagyon jól jönne, hasznos lenne. Igazából nem értem, hogy egy 12 méter hosszú hajó esetében a halász miért ne tudna kezelni egy alkalmazást. Manapság mindenkinek van a fedélzeten mobiltelefonja. Szerintem ez a javaslat nagyon hasznos lenne, úgyhogy feltenném a kérdést, hogy ezzel az alkalmazással pont a kisüzemi halászat számára nem tudnánk egy megoldást felkínálni. Köszönöm. Merci. Köszönöm szépen, kedves kollégák. Most pedig megadom a szót ismét a három meghívott vendégeknek, vendégnek, hogy a kérdésekre választ tudjanak adni. Most először adnám meg a szót Schreo Fischer úrnak, és aztán Priele úr következik, és így ebben a sorrendben. Önél a szó először. Thank you. And, and... Köszönöm szépen, és köszönöm a párbeszédet is. Remélem egyébként, hogy ha nem vagyok képes minden feltett kérdésre választ adni, akkor ezért megbocsátanak nekem. Volt egy kérdés a súlyméréssel kapcsolatban. Én erre nem utaltam egyébként a prezentációmban. Egész egyszerűen with fisheries. And uh, basically a fish uh, consists among other things. Ez tehát nem tartozik ide. A halaknak nagyon nagy a víztartalma, és hát amint a vízből kikerül, szerencsétlen hal, hát a víztartalmából is veszít. Ugyanakkor, amikor a méret a mérést végzik, nagyon fontos, hogy a vevő ténylegesen azért fizessen, amit hazavisz, tehát ezért fontos az, hogy a helyszínen mérjék le a halat. Most az, hogy hogyan is tudjuk ezt a kérdést összekötni az ellenőrzéssel, hát nagyon nehéz, mert ugye a halakat jegelik azért, hogy friss maradjon, és hogyan lehet ezt figyelembe venni az ellenőrzési rendelet szempontjából, hát nagy valószínűséggel itt tapasztalt szakemberekre van szükség, mert ugye ez attól is függ, hogy milyen fajta halról van szó, vagy milyen fajta termékről van szó. Nagyon óvatosan kell eh, kezelni a mérés kérdését azzal kapcsolatban is, hogy ugye halászok néha olyan helyen ö, kikötnek valahol, és aztán egy ö, hal aukcióra ö, viszik el a halakat. Nos, hát ez nem azért van, mert nem a kikötőben akarnának kikötni, de nagyon sok helyen egyszerűen a logisztika nem teszi lehetővé mindezt. Tehát ezért nagyon fontos kérdés a mérés, és talán itt vissza is kellene lépni egy lépést, és meg kellene vizsgálni azt, hogy mennyire szükséges ténylegesen ezt a kérdést rendezni. Lehetséges, hogy elég lenne az eladás pillanatában mérni a halat. Persze természetesen ezt lehetne még részletezni, és minden bizonyal érdekes kérdés is lenne ez, de higgyék, ez nagyon nehéz terület. Azután a kis ö, halászok kérdése. Ezzel kapcsolatban azt tudom elmondani, hogy én egy olyan kalkulációt is megismertem, amely arra vonatkozott, hogy a teljes csomag a különböző ellenőrzésekkel kapcsolatban nagyjából 30 ezer Dán koronát tenne ki, ez évente 4 ezer eurós költség a kis halászokra vonatkoztatva. Nos, hát ez persze én is nyitott vagyok arra, hogy bármilyen más megoldást találjunk, ami költséghatékony, de én azt gondolom, hogy hát ilyen magas számok azért sok mindenkit elijesztenek. Ugyanakkor azt is gondolom, hogy a telefonos applikációs gondolat tényleg nem rossz, ugyanakkor vannak olyan helyszínek, ahol nincsen telefonos összeköttetés. És ezt is figyelembe kell venni. A lefedettség nem egyforma mindenhol, úgyhogy ez sajnálatos, hogy így van Európában, de higgyék el, hogy így van. Amint kimegyünk a vizekre, a nyílt tengerre, ott lesz mindig olyan terület, ahol a telefonos összeköttetést elveszítjük. Aztán ne felejtsük el azt sem, hogy gyakorlatilag mi a kikötői tevékenységet is szeretnénk javítani, az ottani szolgáltatásokat, az ílok és más módszerek bizonyos hajók esetében biztos, hogy nem működnek. Akkor hogyan lehet megoldást találni? Én azt hiszem, hogy az iparág eléggé nyitott ebből a szempontból. Nem arról van szó, hogy nem akarjuk az adatokat kiadni, de azt hiszem, hogy azért itt egy gyakorlatilag megoldásra van szükség. Ezen kívül azt gondolom, hogy a CCTV-vel kapcsolatban elég sok olyan halász van, aki nyitott erre a vitára. Ugyanakkor az, amiről beszélünk, és ennek az időzítése azért is kényes kérdés, mert ugye um, itt a kirakodás, illetve a technikai intézkedések és a folytófajok kérdése is ebből a szempontból figyelembe kell ezeket venni, tehát nem biztos, hogy ebben a fázisban most kellene ezt a témát felvetni, de lehet, hogy öt év múlva nagyon is idészerű lesz. És végül pedig a spanyol és olasz helyzetre reflektálnék. Az adatokat nagyon szeretjük, ezek lehetséges, hogy Mm, bizonyos fajta üzeneteket is közvetítenek, ugyanakkor szerintem fair azt mondani, hogy amikor ezeket az adatokat nyilvánosságra hozták, akkor azért azt is vegyük figyelembe, hogy a földközi tengeren sokkal több hajó van, mint máshol. Elképzelhető, hogy emiatt magasabbak a számok Spanyolország és Olaszország esetében. Köszönöm. Merci, Monsieur Scopi. Köszönöm szépen. Guillaume Le Priolet következik. Merci, Monsieur Président. Köszönöm szépen. Ami az együttműködést illeti a tudósokkal, természetesen együttműködünk velük, ahol csak ez lehetséges, ahogyan önök is elmondták. Jó lenne az, hogyha a fogásokkal kapcsolatos adatokat együttműködésben lehetne kezelni. A Telekapes ehhez egy nagyon jó eszköz. Ami pedig a rendelettel kapcsolatos ellenőrzéseket illeti, hát megpróbálunk alkalmazkodni, egy azonos, tehát egy egységes alapból indulunk ki, és miután az applikáció még most is fejlesztés alatt van, ezért persze a jövőbeli jogszabályi tervezett elvárásainak is meg tudunk felelni. Természetesen, hogyha egy egységes rendszer dolgozunk ki, akkor ugyanak vannak pénzügyi költségei is. A telekapes nagyon komplex rendszer. Egy halásznak, aki kint van a nyílt vizeken, Franciaországban nagyon sokszor, még most is hajónaplókba írják be az adatokat, de ezeket persze nagyon nehéz utána mm, újra olvasni, mert sokszor vizesek lesznek, és hát nagyon-nagyon nehéz ez a halász számára. Úgyhogy ez mindenképpen administratív terhet jelent. Úgyhogy egy interaktív és egyszerű rendszert kell a halászok kezébe adni, ahogyan Fischer úr is mondta, a kis hajók esetében is fontos nyomon követni a helyzetet, Nagyon sokszor valóban nincsen 3G vagy Wi-Fi összeköttetés, és aztán a szatelites SMS összeköttetésben is gondolkodhatunk. Ezeken keresztül is meg lehet tenni a nyilatkozatokat. Másodszorban. Amikor az applikációról beszélünk, akkor hogyha semmilyen összeköttetés nincsen akkor is működik, mert onnantól kezdve, hogy egy lefedett területre ér be a hajó, azonnal az információk is újra aktívak lesznek. Tehát ez szerintem nem jelent problémát az adatszolgáltatásba a kapcsolatban, mert amint beír a hajó egy lefedett, tehát ahol van térerő olyan zónába, akkor azonnal megindul az adatáramlás. Köszönöm szépen! És most végül Elizabeth elkapja meg a szót. Köszönöm szépen. Franciául fogok beszélni, mert talán ebben világosabban tudok fogalmazni, főként a büntető pontokkal kapcsolatban. Ahogyan elmagyaráztam már, amikor súlyos szabálysértésre bukkannak a hatóságok, akkor kötelező, és ez gyakorlatilag a rendelet szempontjából majdnem automatikus, hogy büntető pontokat osszanak ki, mind a hajós kapitány, mind a hajó tulajdonos számára. A legutolsó diagram pont ezt mutatja. Gyakorlatban Spanyolország és Olaszország mondjuk azt, hogy korrekt módon alkalmazza ezt a rendszert, úgy, ahogyan azt eredetileg a jogalkotó tervezte. Tehát van egy súlyos szabálysértés, akkor rögtön jön a büntetőpont is. 2014-ben a helyzet már úgy nézett ki, hogy bizonyos tagállamok egész egyszerűen nem voltak hajlandóak komoly szabálysértésnek ítélni bizonyos szabálysértéseket. Így járt el például Franciaország is. Azóta persze Franciaországban változott a helyzet, mert 2016 óta Franciaország is kiadja a büntetőpontokat. Úgyhogy a kérdés gyakorlatilag nem olyan formában kell, hogy felmerüljön, hogy több ö, szabálysértés valósul meg Franciaország, ö, Olaszországban vagy Spanyolországban, nem erről van szó. Itt inkább arról van szó, hogy melyek azok a tagállamok, ez azt mutatja, hogy melyek azok a tagállamok, amelyek helyesen alkalmazzák a rendeletben foglaltakat. Ami a regionalizációt illeti, erre is többen utaltak, ezt mind nem támogatjuk az ellenőrzésekkel kapcsolatban. Mi úgy gondoljuk, hogy vannak itt más eszközök is, amelyek lehetővé teszik azt, hogy figyelembe tudjuk venni a regionális specifikumokat a halászati ellenőrzés területén. Aztán itt vannak a skripek, amelyek kifejezetten bizonyos tengeri zónákra vonatkoznak, és amelyeket egyébként a halászati ellenőrzési ügynökség egy GDP a nevű rendszeren keresztül tudja napra készíteni. tenni. És végül a CCTV kérdésében szintén nem támogatjuk a 12 méter alatti hajókra vonatkoztatva mindezt. A 12 méter fölötti hajóknál a kamerás megoldást támogatjuk. A kamerák Ugye az ellenőrzési ügynökségeknek küldenek adatokat, de hát nem fogjuk azt 24 órán keresztül végignézni. Tehát például tudjuk, hogy vannak olyan területek, vagy olyan időszakok, amikor kockázatos mondjuk a tevékenység, és olyankor azt a 15 percet fogjuk végignézni. Franciaországban az élelmiszer ipari eh, létesítményekben, például mészárszékeken is ilyen kamerákat eh, szereltek fel, tehát van erre vonatkozó tapasztalat. A mezőgazdaság, az élelmiszeripar területén lehetséges, hogy érdekes vagy érdemes lenne ezekkel a hatóságokkal eszmét cserélni, hogy mit tettek gyakorlatilag, hogyan valósították meg mindezt, és hogy eh, ez hogyan áll összhangban a privát szférához való joggal. Köszönöm. Nos, én úgy gondolom, hogy mindez mutatja, hogy milyen jó szakértők jöttek ide, akik elmagyarázták az ellenőrzési rendszert, ez mindenképpen hozzájárul a mi gondolatmenetünkhöz is. Tessék, tessék, nyugodtan. Én a Telekapes képviselőtől azt kérdeztem, hogy hálás vagyok a magyarázatokért, de a költségekről, az anyagi költségekről tud egy kicsit részletesebben szólni. Donc actuellement, alors un coût quand on dit que... Nos, a költségek jelenleg 10 euró, 10-15 euróba kerül halászonként a telekapes, tehát ez gyakorlatilag jelentéktelen, hogy napra lebontva vizsgáljuk. Ez szinte semmibe nem kerül, mondja az elnök. Pontosan hangzik a válasz, mert mindenkinek van smartphone -ja, és a platform fő hasznossága abban rejlik, hogy akár egy smartphone-nal is, smartphone is használható, egy egyszerű SMS-t is lehet küzdeni, küldeni, tehát nincs többletköltség. Elnök, itt tulajdonképpen az adatkezeléshez kapcsolódnak költségek igazából. Pontosan hangzik a válasz. Elnök, ez egy remek alkalmazás. Köszönöm tehát mindhármoknak. És Izabel Toma fog most dolgozni ezen a dosszién, és persze az elnyékjelentéstevők is. Nem kell egyedül dolgoznod, ne aggódj. Köszönöm mindenkinek. Most pedig ö, fogadjuk. A Digimare főigazgatóját egy eszmecserére kerül majd sor.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

Köszönöm, hogy bezárják az ajtót. Akinek el kell hagyni a termet, azt kérem, hogy tegye ezt meg. Aki pedig bent túlhat maradni, az foglaljon helyet. Voilà, ça y est, tout le monde est installé. Enfin, presque. Na, akkor rendben mindenki leült, vagy majdnem. Akkor tehát a hetedik napi rendi pontra lépünk át. Ez egy eszmecsere Joao val aki a DJ Mare főigazgatója. Üdvözlöm Önt itt a szakbizottságunknál. Egy szokásos eszmecserére kerül majd sor a halászat tegyában a ciklus végén. Most már a ciklus végéhez közeledünk. Két fontos jogalkotási dosszié van még tárgyalás alatt, a technikai intézkedések és a több éves terv a nyugati vizek állományait illetően. Erről ma este lesz a trialógus. Más dossziékat elfogadtak, mint a tengeri és halászati alap. És kedves Klára, a több éves terv a fenékvonós állomány tárgyában, és azt is reméljük, hogy több dossziét le tudunk majd zárni még a ciklus vég előtt. Kedves kollégák, a főigazgató beszédét követően először a koordinátorok adnak szót, aztán pedig azok a képviselők, akik hozzá kívánnak szólni a vitához. Zsoáot üdvözlöm még egyszer. Köszönöm, hogy jelen vagy. Thank you. Uh, dear Alan, honorable... Köszönöm szépen, tisztelt Alan, tisztelt képviselők. Szeretném megköszönni önöknek a meghívást hogy megint csak egy eszmecserét folytathassak az önök szakbizottságával a legaktuálisabb kérdéseinkről. Öt hónap múlva kezdődik a választási szünet, úgyhogy valószínűleg ez a legutolsó alkalom most, hogy egy ilyen széleskörű vitát lefolytathassak önökkel. A tárgyalások számos kulcsfontosságú anyag témájában párhuzamosan folynak, arról is beszélve, hogy az Egyesült Királyság unióból való kilépése is küszöbön áll, ennek a halászatra nézve is lesz kihatása, de ez most egy jó pillanat ahhoz, hogy mérleget vonjunk arról, hogy együtt mit értünk el az elmúlt négy és fél év során. Együtt Jelentős haladást értünk el. Úgy gondolom, hogy erre mindannyian büszkék lehetünk. Több éves terveket javasoltunk fokozatosan. Ezek összetett jellegűek, és szükségünk van a tapasztalatokból is levonni a tanulságokat, és már sikeresen tárgyaltunk több, két több éves tervről, a balti tengerre és az északi tengerre vonatkozóan, ez a kettő már hatályban is van. Ezek a tervek védelmi intézkedéseket tartalmaznak, amelyek helyre állíthatják a hal állományt egy olyan szintre, hogy a maximális fenntartható hozamot biztosítsuk. És ezekben a tervekben együtt meghatároztuk a maximális fenntartható hozamra vonatkozó szintet, ami által a kvóta kezelhetővé válik a kirakodási kötelezettség függvényében, és egészséges tengeri halászat jöhet létre. A regionalizációt is hatékonyan kezeltük, a tagállamok csoportosulásainak köszönhetően, és azáltal, hogy közös ajánlásokat léptettünk életbe a bizottsági delegált jogi aktusok által. Sikeresen tárgyaltunk egy új adatgyűjtési keretrendeletről, amely 2017-ben lépett hatályba, és egy szilárd alapot nyújt a közös halászati politika monitorizációja céljából. És hála az új halászati autorizációs szabálynak a külső halászati flotta felhasználása most a lehető legfenntarthatóbb és átláthatóbb az egész világon. Arról nem is beszélve, hogy elfogadtunk egy európai tengerészeti és halászati alapot, amelynek köszönhetően a közös szakpolitikai céljainkat is elérhetjük. Ennek ellenére vannak még aggályok az a kapcsolatban, hogy alacsony jelenleg a jelenlegi MFF keretében a költekezés szintje. Ha a határainkon túlra tekintünk, és megnézzük más tengeri medencék helyzetét, azt kell mondjuk, hogy sikeresen kiálltunk a környezeti, gazdasági és szociális fenntarthatóság elvei mellett nemzetközi szinten. Akár a különböző regionális halászati szervezeten, vagy a partnerségi megállapodásainkon keresztül, vagy azáltal, hogy nagyon eredményes volt az illegális és be nem jelentett halászattal szembeni küzdelmünk. Közös erőfeszítéseket tettünk, és a kékúszójú tonhal, amely gyakorlatilag összeomlott az állomány néhány évvel ezelőtt, most ismét a fellendülés útjára, a regeneráció útjára lépett. A parlament és a bizottság is kéz a kézben dolgozott a haladás elérése érdekében, hogy elérjük a közös halászati politikai célkitűzéseit, és biztosítani tudjuk a gazdasági, környezeti, szociális fenntarthatóságot hosszú távon. És valós előrelépést is elértünk az Unió több területén a halászat most a lehető legjobb állapotban van. Évtizedek óta nem volt ilyen jó állapotban. Az elmúlt hat év során a hal állományok, amelyek elérték a fenntarthatósági szintet, növekedett 20-ról 53-ra, a 60 a 76 közül, az összes közül 2018-ban a kezelt állományok 97%-át az Unió egyedül kezelte, és itt tudományos értékeléseket hajtottunk végre. Fenntartható volt a halászat az állományok 97%-ában. És az adatokból egyértelműen kiderül valami, ami véleményem szerint mindannyiunk számára nagyon fontos, ezt szem előtt kell tartanunk nevezetesen azt, hogy eh, ha fenntartható halászatot eh, folytatunk, az megtérül, nem csak a környezet eh, szempontjából, hanem a gazdaság szempontjából is kifizetődő. Fenntarthatóbb halászat nem csak az állomány biomasszáját javítja, hanem a társadalmi gazdasági teljesítményét is az EU flottának. 7,7 milliárd eurónak megfelelő kirakodás ez egy átlagos 17%-os árhaszon rés növekedést mutatott, és a teljes munkaidőben alkalmazottak bére általánosságban 18%-kal növekedett 2008 óta. Ezek olyan számok, amelyek mindenképpen biztatóak kellene, hogy legyenek. De szeretnék őszintén fogalmazni, Noha komoly előrelépést értünk el, továbbra is aggódom. Ugyanis a közelmúltban bizonyos fejlemények erre adnak okot, és szeretném arra felhívni a figyelmünket, hogy nem szabad lejjebb adni az igényeinkből, az ambícióinkból és a közös céljainkból. Tudják például, hogy a bizottság aggódik az Európai Parlament első olvasatbeli szavazása miatt az Adriai tengerre vonatkozó többéves terv kapcsán, ugyanis véleményünk szerint a közös kötelezettség vállalásainkat figyelmen kívül hagyja, szembe megy a tudományos ajánlásokkal, és nem felel meg a közös halászati politika érdekeinek, és hanyagolja azt a víziónkat, amely a halászat hosszú távú fenntarthatóságát jelenti. Az addiai terv két állományt érint, és ezek rendkívül kritikus helyzetben vannak. A Szardella állomány közel áll az összeomláshoz. Örültünk volna, hogyha nagyobb ambíciót mutatnak, ahelyett, hogy kevesebbet mutatnak. A földközi tenger térségében a helyzet továbbra is rendkívül aggasztó. 2015-ben a hal állományok 85%-át túl halázták. A földközi tenger esetében a bajnoki címet, amelyet a leginkább túlhalászott tenger miatt kapták, ehelyett egy olyan tervre van szükségünk, amely jobban szolgálja ezen tengeri medencében a halászok érdekeit. És éppen ezért a többéves pénzügyi terv rendkívül fontos a nyugati földközi tenger térségében. Egy nagyra törő, ugyanakkor realista tervet kell elfogadnunk még a ciklus végéig. Ez egy nagyon komoly mérföldkövet jelentene a térségben, és bizonyítaná azt, hogy készek vagyunk eleget tenni a közös halászati politika kapcsán tett ígéreteinknek, és Számos kötelezettségvállalás és nyilatkozat, amelyet mindannyian támogattunk, szintén szükségesé teszi, hogy megfeleljünk az ígéreteknek. Előrelépést elért az előadó, Aguilera képviselő, ugyanakkor megjegyezzem, hogy sajnáljuk, hogy a szavazás, amelyet ma reggelre terveztek, ezt végül elnapolták januárra, ezáltal nehéz lesz, ha nem is lehetetlen, hogy elfogadjuk még a parlamenti mandátum lejárta előtt ezt az anyagot. Ez pedig további késedelmet jelent, késlelteti azt a fellépést, amely nagyon sürgős ahhoz, hogy az á, ugye rossz állomány helyzetét minél hamarabb kezeljük. De remélem, hogy tudunk megoldást találni még decemberben, és ezáltal szavazhatnak majd a jelentésről. Realisztikusak kell legyünk különösen olyan tengermedencékben, mint a földközi tenger, amelyek komoly lemaradásban vannak, és valóban gyakorlatias megoldásokra van szükségünk, és a szocioökonomiai tényezőket is figyelembe kell vennünk. De fogalmazunk egyértelműen, nem gyengíthetjük a fő célkitűzéseinket, ezekből nem adhatunk alább. Ez ugyanis aláásná a szakpolitikánkat, a hitelességünket, a hírnevünket. A legjobb társadalmi gazdasági védekezés az az, hogy biztosítjuk, hogy az állományok, állományok egészségesek. Éppen ezért remélem, hogy a megújított közös kötelezettségvállalás valamint a környezeti, gazdasági és társadalmi fenntarthatóság javítása hosszú távon megjelenik majd vezérfonalként a tárgyalásaink során, amikor még tárgyalunk a függőben levő kérdésekről. Ami technikai kérdéseket illeti, előrelépést értünk el az elmúlt trialógus során októberben, noha még nem tettünk kellő előrelépést. Ennek ellenére kézzelfogható közelségbe került a megállapodás. Vannak még tisztázandó kérdések, ezek közül néhány rendkívül kényes. Hogyha nem ragadjuk meg ennek a megállapodásnak a lehetőségét, akkor vissza kell térnünk a jelenlegi szabályozáshoz, ami idejét múlt, túl összetett és nem felel meg az ágazat jelenlegi követelményeinek, igényeinek. Vannak a technikai intézkedések javaslatával kapcsolatos komoly előnyök, például nagyobb rugalmasságot biztosítanak, és egy regionalizált megközelítést tartalmaznak. A bizottság kész arra, hogy további haladást érjen el. Ami a nyugati vizeket illeti, és ahogyan azt Ellen is elmondta, várom, hogy részt vehessünk a következő politikai trialóguson, amelyre ma este kerül sor, és remélem, hogy készek leszünk kompromisszumokat találni, amelyek alapján egy politikai megállapodásra jutunk, és ez a fontos terv a nyugati vizekre vonatkozóan remélhetőleg még hatályba lép, mielőtt az Egyesült Királyság elhagyná március végén az Európai Uniót. Tekintettel ezen konkrét politikai kontextusra minden tőlünk tehetőt meg kell tennünk annak érdekében, hogy jogbiztonságot adjunk az érdekelt feleknek, akik ezen vizeken halásznak. Nagyon fontos, hogy tervezhessenek a vállalkozásaik számára, hiszen ők azok, akiket szem előtt kell tartanunk ma este is, amikor kompromisszumokra törekszünk, és amikor elgondolkodunk a terv hosszú távú következményein. Ami a 2020-21 utáni többéves pénzügyi keretet illeti, az Európai Bizottság szeretne minél inkább előrelépni a jelenlegi ciklus során, hogy elkerülhessük azokat a késedelmeket, amelyeket már tapasztaltunk a jelenlegi programozási időszak kezdetén. A bizottság azt javasolta, hogy a közös halászati politika célkitűzéseit az MFF támogassa, egy fenntartható akvakultúra, a kék gazdaság, illetve az unió nemzetközi vállalásai tartoznak ide az óceánok irányításával kapcsolatban. Szeretném hangsúlyozni, azt, hogy egy fenntartható kék gazdaság mennyire fontos, és javítanunk kell a nemzetközi óceán irányítást is. Állami támogatás, amelyet európai szinten kezelünk, a közös irányítás elve alapján egy tényleges többletértékkel bír ezen a területen, és hozzájárulhat ahhoz, hogy megteremtsük a megfelelő feltételeket egy jól működő tengeri gazdaság számára. Ennek a halászat is a része. A mi javaslatunk az új többéves pénzügyi kerettel kapcsolatban egy olyan eszköz kell, hogy legyen, amely által a többéves pénzügy, amely által a közös halászati politika céljait végre tudjuk hajtani. A kirakodási kötelezettséggel kapcsolatban például. És e célból az Európai Bizottság azt javasolta, hogy az állami támogatást célirányosabbá tegyük egy eredményalapú megközelítés alapján. Konkrét feltételekre van szükség, a halászati tevékenységek rendkívüli beszüntetése esetén. Remélem, hogy e javaslatok kapcsán számíthatunk a parlament támogatására. Ami pedig az ellenőrzési rendelet felülvizsgálatát illeti, remélem, hogy minél nagyobb előrelépést érhetünk el, még a jelenlegi parlamenti ciklus során. Az új rendelet, amint ezt jóvá hagyják, meghatározza a következő 10-15 évre nézve az ellenőrzési politika körvonalait, és remélhetőleg ezáltal a halászatunk jövőjébe fektetünk be csak ha jól működik az ellenőrzési rendszer, és megállja a helyét, kiállja az idő próbáját, akkor tudjuk elérni a közös halászati politika nagyra törő céljait. És rendkívül örülünk annak, hogy gyors haladást ért el a szakbizottságuk a mi GFCM kapcsolatos és a karthallal kapcsolatos javaslatunk témájában végezetül, ami Marokkót illeti. Már a múlt héten is tartottunk itt a bizottságban egy részletes vitát, úgyhogy csak hangsúlyozni szeretnék most két pontot, ezeket megismételném. Először is teljes mértékben egyetértek önökkel abban a tekintetben, hogy a tárgyalt szöveg jogszerűsége kulcsfontosságú, és most megismétlem, hogy ami a bizottságot illeti, meggyőződésünk, hogy ez a megállapodás figyelembe veszi az Európai Bíróság vonatkozó ítéletét a Nyugat-Szaharáról. Másodszorban pedig az új megállapodás biztosít egy megfelelő földrajzi elosztást, az előnyök jobban eloszlanak, ezáltal jól jár az európai flotta, Marokkó és mindenek előtt a nyugat-szaharai térség is. Dolgozni fogunk az elkövetkező hónapok során önökkel és a tanácssal együttműködve, hogy eh, a függőben levő dossziék eh, nagy részét lezárjuk, vagy legalábbis előrelépést eh, érjünk el, ami által folytathatjuk szilárd alapokra helyezve a következő ciklusban az egyeztetést addig is az óceánok irányítását nemzetközi szinten is szeretnénk előmozdítani. Itt a szakbizottság előtt elköteleztük magunkat emellett négy és fél évvel ezelőtt szeretnénk biztosítani, hogy a nem uniós, tag, nem uniós államok szintén tiszteletben tartják majd a fenntarthatóság és a, az állományok védelmének elveit, és hogy a mi védelmi mechanizmusaink hasonló nemzetközi intézkedésekkel párosulnak, és ezáltal a hal állományt tudjuk védeni. Az Európai Unió egyértelműen vezet, az óceán vezető szerepet tölt be az óceánok kormányzása terén, az ENSZ fenntartható fejlesztési céljai közül a 14-es célnak megfelelően, és feltett szándékunk, hogy ezt a vezető szerepünket fenntartsuk ezen a területen. Az első óceánokkal kapcsolatos partnerségi megállapodást most zártuk le Kínával, ezt végre fogjuk hajtani, és hasonló partnerségek, partnerségi megállapodásokat dolgozunk ki más országokkal is, mint például Kanadával. Meg fogjuk szervezni az első fórumot az óceánok kormányzása szempontjából, bevonva az érdekelt feleket, és továbbra is részt veszünk az ENSZ berkeiben a tárgyalásokban, amelyek célja egy új nemzetközileg jog, jog, kötelező jogi érvényű szabályzat az ENSZ tengerjogi egyezménye alapján, ez a BPNJ eszköz. És továbbra is szeretnénk hozzájárulni az óceánokkal foglalkozó konferenciáink sikereihez, eleget téve a korábbi évek során tett kötelezettségvállalásainknak. A múlt hónapban Bali 300 millió eurót különített el a tengerek védelme, a kék gazdaság, a fenntartható halászat és az éghajlatváltozással kapcsolatos hatások kezelése érdekében, regionális szinten pedig biztosítani szeretnénk a regionális halászati irányítási szervezetekben, hogy ezek az intézkedések a lehető legjobb tudományos bizonyítékokra épülnek, és ezek a halászati szervezetek jobb irányítást kapnak. Végezetül folytatjuk a partnerországokkal való együttműködést, hogy az illegális, nem szabályozott és be nem jelentett halászatot megszüntessük, és előrelépést érjünk el a fenntartható halászati partnerségi megállapodások terén lehetővé szeretnénk tenni a partnerországoknak, hogy fenntarthatóan aknezzek ki az óceánok forrásait. Bízom abban, hogy ez a bizottság továbbra is egy, egy erős partnerünk lesz a e tekintetben, és felelősséget vállalunk közösen globális szinten az óceánokért. Még mielőtt lezárnám, szeretnék néhány szót szólni a Brexitről. Az EU és az Egyesült Királyság, tudják, hogy megállapodtak a kilépésről szóló szövegben, és az Európai Tanács megerősítette az EU részéről még vasárnap ezt a megállapodást. Most a ratifikáción a sor. a gazdasági partnerség keretében egy új halászati megállapodást fogunk kidolgozni az Egyesült Királysággal. A vizekhez való hozzáférés, a kóta megosztás témájában eh, körülbelül 100 hal állományra vonatkozóan. Az Európai Tanács megint csak megerősítette, hogy a halászati megállapodás prioritást élvez az Unió számára, és eh, ezt a vizekhez való jelenlegi hozzáférésre kell építeni. A kilépési folyamat egy átmeneti időszakot is bevezet, amely legalább 2020. december 31-ig tart majd. Ez alatt fennmarad a halászat szempontjából a status quo az átmenet során, a kvóta megosztás, illetve a vizekhez való hozzáférés változatlan marad, és a közös halászati politika továbbra is vonatkozik az Egyesült Királyságra. 2020 esetében a kvótákról majd a 27-ek uniója dönt, és az Egyesült Királysággal konzultálunk. A 130-as cikk vonatkozik erre a kilépési megállapodásból, mint például a tárgyalásokat illeti, a bizottság tárgyalni fog az EU 27-ek nevében az Egyesült Királysággal. De az Európai Bizottság továbbra is felkészült, és fel kell készüljünk minden esetőségre, beleértve azt is, ami remélhetőleg az a nem valószínű eset, amelyben a kilépési megállapodás nem lép hatályba. A bizottság az érintett feleket már tájékoztatta minden ágazatban, iránymutatást adott arról, hogy mit kell tenni, mire, vár, mire számíthatunk abban az esetben, ha nem lesz megállapodás szükséghelyzet esetén a bizottság és a tagállamok szorosan együttműködnek majd, hogy garantálják az EU halászati érdekeit. De ne öm, hagyjuk el a fenntartható halászattal kapcsolatos közös ambícióinkat. Éppen ezért számítok erre a szakbizottságra, az önök, az ön vezetésére ellen, számítok arra, hogy a lehető legkeményebben dolgozunk majd, hogy lezárhassuk, illetve haladjunk, amennyire lehetséges, az összes függőben levő jogalkotási anyaggal kapcsolatban. Köszönöm a meghívást, és köszönöm a figyelmüket. Euh, köszönöm szépen. Most rögtön megadom a szót a koordinátoroknak, a néppárt következik először, Gabriel Mátó, három percben. Köszönöm szépen. Köszönöm, kedves igazgató úr, hogy eljött, és ismertette röviden azokat a kérdéseket, amelyeket most én is szeretnék majd az asztalra vetni. Én azt gondolom, hogy mindannyian nagyon örülünk annak, hogy sikerült a rekuperációból inkább egy kezelési tervre átállnunk, ami a kótákat illeti, itt is azt hiszem, hogy ezt máshogy is el lehetett volna mondani, de minden esetre azért egyetértek. Ami a földközi tengert illeti, illetve az Atlanti óceánt, ezzel kapcsolatban nagyon kemény vitáink voltak, talán a legkeményebb viták az elmúlt plenáris időszakban is ezzel kapcsolatban nagyon keményen vitáztunk. El kell gondolkozni azon, hogy hogyan is végezzük el a dolgunkat. És most ugye a földközi tenger van terítéken. Szerintem ö, sajnálatos az, hogy egy olyan dologról szavaztunk, ö, amiről nem kellett volna, és hát ez nem biztos, hogy jó a halászoknak, de most teljesen elkötelezettek vagyunk, és szeretnénk mindenképpen a földközi tengeren nagyon ö, nagy erélyességgel fellépni. Ami a mi frakciónkat illeti, és ö, kifejezetten Spanyolországot, mi tudjuk azt, hogy mit kell tenni, ezzel kapcsolatban nincsenek bennünk kérdőjelek, Persze ön mindig azt mondja, hogy realistának és ambiciózusnak kell lenni. Én azt gondolom, hogy nagyon ambiciózus a bizottság, de talán nem annyira realista a megközelítése. Vannak olyan kérdések, amelyekben nagyon ambiciózus, de nem annyira realista a bizottság. Nézzük meg a tartalmi kérdéseket. Persze én értem, hogy meg kell felelni a célkitűzéseknek, és ezekkel kapcsolatban nagyon komplikált kérdésekkel kell megküzdenünk. Úgyhogy azért ellentmondásos az, hogy mindezzel kapcsolatban azt mondja a bizottság, hogy közben 5%-kal csökkenteni szeretné a költségvetést. Tehát a kettőt nem lehet együtt kezelni, úgyhogy mi tudjuk azt a parlamentként, hogy mik a feladataink, de ehhez viszont biztosan több pénz kell, ez így nem működik, tehát ez mindenképpen számunkra egy vörös vonal. Vannak olyan elemek, amelyeket, és én mindig megragadom az alkalmat arra, hogy ezt elmondjam komolyan, a poszeit végig kellene gondolni, és ezt a külső régiókra nézve is meg kell valósítani. Én úgy gondolom, hogy el kell gondolkodni azon, hogy miért olyan alacsony ez a szám, és hogy mik azok az okok, amik miatt még mindig nehezen tudnak hozzáférni a halászok ezekhez az alapokhoz. Ami Marokkot illeti, itt nagyon sok mindent kell még tenni, és főleg el kell magyarázni a helyzetet, és azt, hogy miért is jó ez a megállapodás. Nem nekünk kell ezt elmagyarázni, hanem vannak más olyan barátaink itt a parlamentben, akik ellenzik ezt a megállapodást. A bizottság talán ebben segíthet. Meg kell őket győzni, hogy mik a pozitív hatásai ennek a megállapodásnak, mert itt volt egy nagyon nagy vita is a múlt héten, és hát azkor azért nagyon nagy többség úgy gondolta, hogy ez nem egy jó megállapodás. És aztán ami a Brexitet illeti, azt hiszem, hogy ebben ugye egyrészt ratifikációkra van szükség, a kvótákat el kell osztani, de én nagyon örülnék annak is, ön egy olyan keretről beszélt, amelyben egy általános megközelítést mm, biztosítanánk, tehát hogy a vizekhez való hozzáférés, illetve a kereskedelem liberalizációja összefüggenek. És a másik megközelítés pedig az, hogy egy teljesen liberalizált szabadkereskedelmet folytatunk velük. Természetesen egy globálisabb megközelítésben aztán sokkal nehezebb lesz mondjuk autókat cserélni, adni, venni halászati termékekért. Ricardo? Köszönöm szépen. Én is szeretném megköszönni a főigazgató hozzászólását, bemutatóját. Nagyon sok kérdést vetett fel, illetve az ő hozzászólása nagyon sok kérdést vet fel bennem. Szeretném megköszönni azt is, hogy eh, a fő igazgatóval tartott eh, legutóbbi ülésünkön, itt a eh, ciklus során felvetett ilyen sok témát. Ezek, túlmutat, ezek egy része túlmutat a halászaton és a kék gazdaságra is vonatkoznak, a kettőt nem tudjuk szorosan elkülöníteni egymástól. Szeretném hangsúlyozni, azt, hogy a legkülső régiók sajátosságait, vagy például a kék úszójú tonhal halászatát kiemelte, ennek itt az állomány most kezd helyreállni, ugyanakkor pozitívan is pozitív figyelmet kell szentelnünk a legkülső régióknak a hagyományos halászat szempontjából. Ezeknek a sajátosságoknak a védelme valóban szerepel az Európai Unióról szóló szerződésben is. A Juncker elnök is ezeket több alkalommal említette. Én az tengerügyi alapra vonatkozóan hangsúlyoznám, hogy a pénzügyi, a pénzügyi támogatást úgy kell meghatározni, hogy a legkülső régiók kezeljék ezeket. Vannak bizonyos pontok ezzel a csomaggal kapcsolatban, amelyek megvitatása még folyik, ugye a halászati flottával kapcsolatban. Ezek a flották ugyanis védelemre szorulnak. Jónak tartom a nagyra törő célokat, és egyetértek azzal is, amit a földközi tengertérségvel kapcsolatban mondott. Megértem azt, hogy a maximális fenntartható hozamot szeretnénk megtartani 2020-ig. Ez mindenképpen olyas valami, mellett ki kell állnunk. A 2020 utáni célokat is azonban szem előtt kell tartanunk. Itt sok cél mellett nem lehet majd kiállni, ezeket nem lehet elérni de figyelembe kell vennünk a rendeleteket, amelyeket két, azokat a célokat, amelyeket 2020-ig nem eh, tudunk elérni. Eh, jók a nagyra törő célok, noha nem eh, realisták. Nem fogjuk tudni elkerülni a biodiverzitás csökkentését 2020-ig, úgyhogy már a 2020 utáni időszakra kell tekintettel lennünk. Hát le is járt a három percem. Végezetül ami az Európai Uniónak a globális irányításhoz való hozzájárulását és ennek a fontosságát illeti az óceánok irányítása szempontjából a globális aggodalmak kell, hogy mérvadóak legyenek, nem pedig a mi területeink. És ami a halászati célokat, az illegális, be nem jelentett és nem szabályozott halászat elleni küzdelmet illeti, ez továbbra is szerepet kell kapjon az Európai Unió eh, külpolitikájában. Itt ugye 8 milliárd eh, eurót jelent ez például évente Afrikában, a veszteségek a csendes óceán térségében is óriásiak, tehát a célt eh, minden további nélkül támogatom, és köszönöm szépen. Köszönöm. Merci beaucoup, Ricardo. Peter van Dalen. Köszönöm, Péter van Dalen következik. Hartelijk dank, eh, meneer Machado, voor uw komst. Machado úrnak eh, köszönöm, hogy itt van velünk, és azt is köszönöm, hogy egy áttekintés nyújtott a ciklus végén. Egyetértek önnel azt a tényt illetően, hogy a az európai felségvizekben a halállományok sokkal jobb helyzetben vannak, mint négy és fél évvel ezelőtt. Hála a fenntarthatóbb halászatnak, és egyetértek önnel abban is, hogy a regionalizáció szempontját is beépített, ez megtalálható a Balti tenger, az Északi tenger több éves tervében, ez pozitív. Ugyanakkor, hogyha visszagondolunk az eltelt időre, meg kell állapítanunk, legalábbis én megállapítom, hogy ez egy nagy, a nagy csalódások éve volt. Január 16-án ugye szó esett a technikai intézkedésekről, és azért beszélek egy ilyen csalódásról, Mácsádó úr, mert a szelektív halászat, amiről mindenki szólt, hát annak egyszerűen hátat fordítottunk. A tudományos elemzéseknek is hátat fordítottunk. Ebben az évben mindezt megtapasztalhattuk. És őszintén szólva a technikai intézkedésekkel kapcsolatos dossziét illetően én több ambíciót vártam volna az Európai Bizottságtól. Az Európai Bizottság jó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 és érdekelne az is, hogy Macsador mit gondol arról, hogy az új mandátumban az lesz a kihívás, hogy új formát adjunk a halászati politikának. A végrehajtásra kell nagyobb hangsúlyt helyezni majd. Talán erről is tud majd szólni. Aztán szót ejtett a Brexitről, erről sokkal hosszasabb is lehetne persze értekezni. Örülök annak, hogy az állam és kormányfők számításba vették azt, hogy fontos a halászat. Ez nem egy olyan téma, amit félre lehet tenni más fontosabb témák kárára. Mindenki tehát tudomásul vett, hogy mennyire fontos ez a téma, akkor is remélhetőleg a jövőben is így marad ez. Remélhetőleg a jövőben a halászatot nem adják el más dolgok ö, javára. Elnök, köszönöm. Yes, thank you so much. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy eljött ide, és köszönjük azt, hogy ennyire világos üzenetet adott a célkitűzésekkel kapcsolatban, és teljes mértékben egyetértek egyébként az ön kritikus megjegyzéseivel is az Adriai tengerre vonatkozólag. Ez tényleg egy nagyon nagy csalódás volt számunkra, nem fölfelé, hanem lefelé livelláltunk, ami egyáltalán nem jó. Nagyon régóta beszéltünk már erről a témáról itt a szakbizottságban, úgyhogy nagyon örülök annak, hogy ez az ön részéről is elhangzott. A zöldek mindig is támogatni fogják a célokat, és hát mi bennünk szövetségesre találhat. Szeretnék néhány kérdést is feltenni, ami kifejezetten az ön által elmondottakhoz kapcsolódik. Én azt gondolom, hogy nagyon jó munkát végzünk globális szinten, de ugyanakkor a saját házunk tája előtt is söprögetni kellene. Erre van szükség. Nagyon fontos lenne az, hogy a mélytengeri halászattal kapcsolatos kérdéseket is rendezzük. Nos, hogyha megvizsgáljuk mélyebben a helyzetet, akkor azért kiderül, hogy elég sok az inkonzisztencia. Amikor megvizsgáltuk a bizottsági javaslatokat, akkor azt láthattuk, hogy hat halálományt levettek erről a listáról, és most már nincsenek gyakorlatilag intézkedések. Ez tudományos alapokon megvizsgálva is kiderült az, hogy itt kockázatos helyzeteket teremtünk, és hát persze, hogy lennének specifikus kérdéseim ezzel kapcsolatban is. Miért kérték azt, hogy a biztonságos biológiai értékeket máshogy állapítják meg, mint ahogy a CFP-ben ez szerepel. És aztán a bizottság miért nem követte a CFP intézkedéseket a kérdések terén, és hogy miért próbálták az 1-es, 2-es, 3-as és 4-es területekről ezeket a fajokat levenni, holott erre irányuló a iránymutatás nem született meg az ISIS részéről. És még egy utolsó gondolat, A parlament a delegált jogi támogatta, de mégis nagyon kevés az információ a tagállamok részéről, és azt hiszem, hogy ezt egyébként az STCF is megerősítette, úgyhogy mi alapvetően támogatjuk azt, hogy csak akkor legyenek kivételek, csak nagyon ritka esetben legyenek kivételek, és ezek is 2019-ben fejeződjenek be. Amennyiben további információkra van szükség, vagy hogyha további információk kiderülnek, akkor vissza fogják-e vonni ezeket a jogi, delegált jogi aktusokat. Köszönöm. Köszönöm, kedves kollégák! Most következnek a parlamenti képviselők. Általában egy percben szólalhat fel mindenki. Kérem, hogy ezt így is tegyék. A koordinátorok egy kicsit több időt kaptak. Klára Aguilera következik. Köszönöm szépen és köszönöm, hogy itt van, kedves főigazgató úr. Nagyon kevés az időnk, úgyhogy néhány aspektussal szeretnék csak kitérni. Örülünk a vörös tonhallal kapcsolatos fejleményeknek, és nagyon érdekes mindez, mert látjuk azt, hogy meg is történt a halállomány növekedése. Nagyon nagy munka volt emögött, óriási erőfeszítéseket tett egyébként a szektor is, de szerintem jók az eredmények. Engem meglepett egy adat, azt mondták, hogy az átlag fizetés 18%-kal növekedett az elmúlt 10 év során. Nem tudom. Biztos így van, de azért engem ez ugyan pozitívan, de meglepett. Ha így van, hát annál jobb. Ami a földközi tengeri tervet illeti, Végül is sikerült összehasonlítani ezt a kérdést. Jobb megállapodásra törekszünk a szárnyékjelentéstevőkkel. Egyetértek önnel és a bizottsággal abban, hogy jó az, hogy van egy ilyen terv, jó, hogy van egy ilyen kezelési terv a halászati szektor épp úgy megérdemli ezt, mint a földközi tenger. A jövőnek egészen másnak kell lennie, mint a jelenlegi helyzetnek, mert jelenleg vannak olyan intézkedések, amelyeket nem lehet egyszerűen betartani. Hogyha nagy változásokat szeretnénk, akkor azt úgy kellene megejteni, hogy az a jövőben megvalósítható is legyen, és jó, hogyha most végre meg lesz ez a marokkói megállapodás is, a bizottság azt hiszem, hogy ebből a szempontból is jó úton halad, és nagyon örülök a Guinea-Bissaui megállapodásnak is. Köszönöm szépen. Köszönöm, Klára. Pakó következik. Köszönöm, főigazgató úr, köszönöm, hogy áttekintette a helyzetet. Azt szerettem volna megkérdezni, hogy mi a helyzet a kirakodási kötelezettséggel. Ez ugye január 1-től kezdődik, nem tudom, hogy hallgat-e a főigazgató úr. A kirakodási kötelezettség aggódunk eh, egy hete, azt hiszem ön is, eh, és én is egy eh, nagyhírű galíciai alapítványtól, a spanyol parlamenthez és a galiciai parlamenthez is eljutottak egy jelentést. Ugye ott vannak a lefolytó halfajok, vannak olyan fajok, amelyekre nem vonatkozik kvóta. Tudom, hogy dolgoznak ezen, de szeretnék erről többet tudni. Aggódunk, tudom, hogy ezt ön is tudja, de szeretném, ha elmagyarázná a helyzetet, és azt is mondta, hogy 53 faj esetében elérték a maximális fenntartható hozamot, tehát lehet, hogy akkor egy kicsit jobban ki lehetne terjeszteni idén a kvótát, hogy rugalmasabbak legyünk. Ezt akarjuk, hiszen ez egy kivételes év, kivételes intézkedések szükségesek. Gina bissau egyetértek, nagyon jó ez a megállapodás. Szeretném tudni, hogy mikor írják alá, mikorra várható az ideiglenes alkalmazás. Köszönöm. Merci, Paco. Ulrike Rodust. Köszönöm, Ulrike Rodust, egy percben. Köszönöm, én is köszönöm az előadást, igazat adok önnek. Ahogyan az ötbet lezártuk, ez számomra egy botrány, nem hiszem, hogy ezzel hosszú távon segítettünk a halászoknak csupán rövid távon, ami pedig a földközi tengert illeti nagy aggodalmai vannak. Azt hiszem, hogy gyorsan meg kell próbálnunk a helyes útra lépni a tekintetben, és ettől még messze vagyunk. Ami a Brexitet illeti, ezzel nagy problémám van, hogyha elképzelem, hogy az új választások után az új parlament csupán szeptemberben lesz munkaképes, akkor nem tudom elképzelni, hogy a halászati megállapodást a parlamenttel időben le tudjuk zárni. Nagyon sajnálatosnak tartottam, hogy a halászati politika, ami egyébként részben a Brexit egyik kiváltó oka is, még mindig nyitott fejezet, és most tűnik úgy, hogy intenzíven kezdenek ezzel foglalkozni. Szerintem a halászatnak nagy problémája lesz a Brexit-tel. Az MFF-et illetően ezt arra kell használnunk, hogy úgy szabályozzuk ezt, hogy a halászok azt érezzék, hogy premizálják őket, hogyha betartják a szabályzatot, nem fordulhat az elő, hogy egy állomány környezeti okokból összeomlik, és aztán nem tudnak kompenzációt fizetni a halászoknak, mint a keleti tengeren, jó volt, hogy a régi MFF-ben elég pénz volt erre, és Mátó kollégával egyetértek, semmiképpen nem lehet ezt a forrást csökkenteni, ellenkezőleg meg kell próbálnunk eszközöket találni, hogy a forrásokat észre költsük el. Még két kérdés, mi a helyzet a szabadkereskedelmi megállapodással Vietnámmal, és egyetérte azzal, hogy a sárga kártyát lassan vissza kell szorítani. Köszönöm, Renáte. Köszönöm, elnök úr, köszönöm az igazgatónak is. Két kérdésem és néhány gyors megjegyzésem lenne. Engem is milyen megérintett az ön bevezetése, amely nagyon kedvező is volt a munkát, illetően amit végeztünk. Egyetértek ezzel, és az adatot illetően is, amit ön említett, tehát hogy 18%-kal nőtt ez a halászati ágazatban. Gyakran eljön ön ide, és javaslatokat ö, oszt meg velünk, ö, és kapcsolatban vagyunk. Nos, ezt az adatot a helyszínen a halászok nem így élik meg. Ez a plusz 18 százalék, ez az összes halászt érinti, vagy egyesekre összpontosul, például az ipari vagy a nagy üzemi halászokra, ez az első kérdésem. A második, a földközi tengert illetően én is egyetértek abban, hogy különlegesen kell kezelni ezt a területet, mert ez a tenger egyik problémája az is, hogy más országokat is kezelnünk kell, tehát a halászainkra olyan intézkedéseket kényszerítünk, amelyek ugye itt más országokbeli halászokra nem vonatkoznak. Az Adriai tengert illetően én máshogy szavaztam, mint a frakcióm. Itt a tudományos javaslatokra figyeltem, a CCCPM is adott nekünk ilyeneket, tehát nem sötétben tapogatóztunk. A bizottság a karthal tekintetében Ugye vannak itt egy pontos ikat normák, de a bizottság mindig túllép ezeken. Ugyanakkor Marokkó vagy más országok az ikat döntéseit tartják tiszteletben, én ezt nem értem. Tehát itt az ambíciók és a valóság közötti távolságról van szó. Izaszköz Bilbao következik. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm eh, Másádó úrnak is a magyarázatait. Nagyon röviden, az alap nem felhasználása a halászat helyi fejlesztése céljából. Szeretném tudni, hogy diagnosztizálták-e azt, hogy miért nem tudták az alapokat lehívni a helyi érdekelt felekkel konzultáltak el. Ami pedig a Brexitet illeti, említette, hogy különböző hipotézisekkel dolgoznak arra az esetre, ha nem lesz megállapodás. Szeretném tudni, hogy ezek között gondolkodnak-e azon, hogy Írország, illetve Skócia, mondja az előadó, egy népszavazást tart esetleg, és úgy dönt, hogy az Unióban marad, és a halászati erőforrások Skóciában vannak hosszú távon. Ezzel a forgatókönyvvel is számolnak, ezt reálisnak tartja. Ami pedig a terveket illeti, valóban engem is meglepett, hogy a parlament az adriai tervre nemmel szavazott, hiszen ahogyan azt megállapítottuk, az eddig meghozott döntések bizonyos hal állományok szempontjából lehetővé tették az állomány helyreállását, és szükséges intézkedéseket lehetett volna meghozni. Feláldoztuk most ezt a politikai momentum miatt. Azt hiszem, hogy el kell kerülnünk ezt a jövőben. Hogy pedig a földközi tengert illeti, valóban úgy gondolom, hogy egyensúlyt szerettünk volna kialakítani, és kompromisszumra volt szükségünk, amely egyensúlyt teremt, ami a, ami Kínát illeti, ön is említette, hogy egy új tárgyalásra kerül sor az irányítás, az óceán irányítás szempontjából. Kína mindenhol jelen van, minden országban, és egyébként úgy is úgy halászik, hogy az, az európai kritériumokat érinti. Szerintem szeretném tudni, hogy hova haladnak Kínával. Liad, nyajada. Köszönöm, Izaszkun. Liad. Obviously... Ami a kékuszonyú a tonhalat illeti, ez működik, de Írországban például nincsen kvóta a mi halászaink számára, és annak ellenére, hogy a lehető legjobb kisfiúk és kislányok voltunk az osztályban, Mégis úgy tűnik, hogy nem fair ö, helyzet alakult ki, mert ö, nálunk, ö, tehát minket ö, hibáztatnak azzal, hogy most rosszabbak ö, az eredmények. Tehát itt valamiféle kvótára lenne mégiscsak szükség. A másik kérdésem a Brexitre vonatkozik. Mit javasol ön azzal kapcsolatban, mi, hogy mi azt gondoltuk, hogy decemberben lesz egy megállapodás, persze a ratifikációt várjuk, de mi van akkor, hogyha nem ratifikálják, akkor azért jó lenne valamiféle záradékokat beépíteni a rendszerbe, hogy ne ö, érjen minket majd váratlanul ez a kérdés. Nagyon nagy a bizonytalanság, főként ö, I, Skócia és az északi területek kapcsán. Mi történik azokkal a hajókkal, akik azról a területről majd át fognak jönni az ír és majd ott fogják a, lehalászni a kék uszonyú tonhalat? És aztán mi a helyzet a cápákkal? Ugye a spanyolok Írországban is halázták a cápát az úszonya miatt, úgyhogy ezt is halászati kérdésként kellene kezelni, és valamiféle védelmet kellene biztosítani ezeknek az állatoknak. Köszönöm, Kun képviselő, egy percben. Köszönöm, Mahádó főigazgató úr. Két megjegyzés, az egyik a brexit kapcsolatosan. Azt hiszem, hogy arra van szükség, hogy a tárgyalásoknál ragaszkodjunk ahhoz, hogy viszonylagos volt a felosztással az egyes tagállamok között tovább is fennálljon és ugye a piachoz való hozzáférés is nagyon fontos, ugyanakkor a tudományos együttműködés hihetetlenül nagy szerepet játszik itt. Ön azt mondta, hogy száz hal fajt, fajon oszlunk, osztozunk a britekkel, ezeket közösen halászuk velük. Aztán itt a ö, gazdasági ö, terveknél jó az, hogy ö, a ö, halászati tevékenységgel való felhagyásra vannak prémiumok, ö, az időszakos, le, időszakos leállásra, ugyanakkor valaki mondhatja, hogy fogási tilalom, vagy moratórium, és aztán 15%-os kvóta csökkentésre kerül sor. De azt szeretnék, hogy a bizottság kezdeményezzen, és ajánlattal ilyen az ágazatnak, azt mondván, mondván hogy a kisüzemi halászat, a partmenti halászat megőrzésére is törekszünk, és hogyha előre megmondjuk, hogy az EMF-et kezeljük, nem csökkentjük a forrásokat, és hogyha megnézzük a földközi tengeren helyzetet, és előzetesen ajánlatot teszünk az ágazatnak, hogy nem hagyjuk, hogy megbukjatok, támogatunk benneteket, akkor ez biztosan bátorságot önt a halászati ágazatba. Igen, nagyon meggyőződéssel mondtad mindezt, kedves Werner. Nos, aki hozzá akart szólni, már megtette. Most pedig újra megadom a szót Másádó úrnak, aki megpróbál majd válaszolni a kérdéseikre. Köszönöm szépen, és köszönöm az összes kérdést is. Az ezzel kapcsolatos gondolatok is egybeesnek azzal, amit mi is teszünk az elmúlt négy és fél évben. Természetesen én azokra a kérdésekre fogok majd most választ adni, amelyeket önök felvetettek. Nézzük a jövőbeli IMFF-t, amikor 5%-os csökkentéssel kell számolnunk. Akkor azért realistán kell megközelítenünk ezt a kérdést, és ugyanakkor ambiciózusnak kell maradni. Mert hogy mínusz 5%-kal is a realitásokhoz kell alkalmazkodni, a jelenlegi politikai realitásokhoz. És amire szükség van az implementációhoz, és támogatnunk kell 2021-ben az nem ugyanaz a fajta támogatás, mint amire 2014-ben volt szükség, amikor gyakorlatilag az első lépéseket kezdtük megvalósítani az új megreformált politikával kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy ha kevesebb is a költségvetés, ennek azért nem lesz hatása negatív hatása. Én mindenképpen úgy gondolom, hogy nem szabad az, hogy ugyanúgy folytassuk a dolgokat, mintha semmi sem történt volna, vagy mintha minden a régi kerékvágásban folyna tovább. a jövőbe kell tekintenünk, és meg kell vizsgálnunk, hogy milyen kihívások várnak ránk, és ezekhez kell alkalmazkodnunk. És azok, amelyekkel ma kell megküzdenünk, nem, ugyanaz, nem azonosak az öt évvel ezelőttiekkel. Én nagyon örülnék annak is, hogyha részletesebben lehetne bizonyos módosításokról is beszélni, és természetesen a bizottság ajtaja nyitva áll szívesen részt veszünk ezekben a vitákban. Nézzük most a Brexitet. És itt megpróbálok minden felvetésre reagálni. Ahogyan elmondtam, abból kiindulva, hogy ratifikálják a megállapodást. Amennyiben ezt nem teszik meg, akkor március 29-én nem tudjuk, hogy mi van. Nincsen megállapodás, ezért mi felkészültünk és erre a helyzetre az érintett feleket is megpróbáljuk felkészíteni. De nincsenek olyan helyzetre intézkedéseink, amelyek arra vonatkoznak, hogy mi van, hogyha nincsen megállapodás, hogyan kezeljük akkor a halászati kérdéseket, hiszen a legrosszabb esetben lesznek olyan flották, amelyek ki se tudnak menni halászni. Ez a realitás. De azt gondolom, hogy jelenleg inkább arra lenne szükség, hogy ratifikáljuk a megállapodást, és amennyiben ez sikerül elérni, akkor 2020 lesz az átmeneti időszak. Ennek az évnek a nyarán két lehetőség el előttünk. Az első az az, hogy egy második átmeneti időszakot jelölünk ki, akár egy évre, vagy akár két évre. Második megoldás. Egy átmeneti vámunió létrehozása egészen addig, amíg egy végleges megállapodás meg nem születik. Ha a második megoldás fog életbe lépni, akkor a politikai nyilatkozat alapján a vámúniónak nem teszik, nem képezik részét a halászati termékek. Ennek egyébként nagyon egyszerű oka van, mi mindig is szerettük volna párhuzamosan kezelni a piachoz való hozzáférést és a vizeken való halászást, tehát a forrásokhoz való hozzáférést. Hogyha nem engedik meg, hogy ott halászunk, akkor nem lehet megnyitni a piacainkat sem előttük, tehát mi úgy gondoljuk, hogy ezt csak ilyen összefüggésben lehet kezelni. Hogyha nekünk nincsen hozzáférésünk a forrásokhoz, akkor ők nem kapják meg a piacot. Másodszorban amikor majd ezek a döntések megszületnek, valamikor 2020 júliusában, addigra elvileg mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy rendezzük a kérdéset. Vagyis addigra jó lenne egy megállapodást megkötni. Miért? Nos, hát azért, mert hogyha meg akarják hosszabbítani az átmeneti időszakot, semmi gond, a kvótákat ebben az esetben a tanácsban az, e, az Egyesült Királyság nélkül döntünk a kvótákról. Hogyha azonban az Egyesült Királyság a második opciót választja, vagyis egy un, egy vámunió ideiglenes létrehozását, akkor viszont a kvótákban nem tudunk beleszólni. Nos, 2020 végén nem fogjuk tudni ebben az esetben, hogy hogyan tudunk kvótákat megállapítani. És nagyjából száz különböző fajtáról beszélünk. Ez nem Norvégia, ahol öt vagy hat fajtáról kell beszélnünk, ez kör, körülbelül 95 közösen kezelt állományt jelent. Fontos lenne tehát a lehető legjobb megállapodást 2020 nyarára tető alá hozni és nagyon fontos lenne, hogy ezt valahogy minél hamarabb be lehessen, meg lehessen valósítani. Valószínűleg az ezzel kapcsolatos tárgyalások jövő év áprilisában kezdődnek majd meg a teljes megállapodással kapcsolatban. De ugyanakkor noha a politikai nyilatkozatban ez nem világosan került megfogalmazásra, mégis számunkra egyértelmű az, hogyha 2020 elérkezik, és addig nem sikerül megállapodásra jutnunk, akkor nincs kvóta. De hogyha a politikai nyilatkozatot elolvasta valaki, akkor abból kiderül az, hogy a halászati megállapodás is részét képezi a jövőbeli gazdasági megállapodás rendszerünknek, vagyis ez nem egyedül szerepel, hanem része a teljes csomagnak. Másodszorban pedig mindennek hatással kell lennie a kvóta elosztás, illetve a piachoz hozzáférés és a mm, forrásokhoz való hozzáférések közötti tárgyalásoknak. Már most erre készülünk, már egy évvel ezelőtt óta egyébként erre készülünk. Ami a Brexitet illeti, meg fogom vizsgálni. Én azt hiszem, hogy ezzel kapcsolatban mindenre kiterjedt a felszólalásom. Van Dálen képviselő többet vár a bizottságtól a technikai intézkedésekkel kapcsolatban. Hát a mi ö, javaslatunk ott volt, én szerintem a problémák máshol mutatkoztak meg, nem a bizottságnál. És ezért remélem, hogy még lesz rá lehetőségünk a jogalkotási ciklus lezárása előtt, hogy ezt megejtsük, még mielőtt az új rendszer életbe lépne, a jelenlegit napra készé kell tenni. És a bizottság ezt mindig is elmondta, mi a technikai innovációt támogatjuk a halászat területén. Teljesen világos az, hogyha ö, általános értelemben szeretnénk hatni a klímaváltozás, halászat, óceánok kérdésére, akkor az innováció és a technológia kulcs szerepet töltenek be a halászat fejlődésében is. Vagyis a bizottság is teljes mértékben támogatja mindezt, és nem szeretnénk bezárni a ö, kapukat az innováció előtt. Nagyon-nagyon részletes kérdések ről volt itt szó. A két héttel ezelőtti döntések, amelyek a mélytengeri halakra vonatkoznak, ezek mind óvatossági ö, javaslatok az ISIS részéről. Ebből kell tehát kiindulnunk, és én azt hiszem, hogy nem is jelentett problémát az, hogy törölnénk a maximális kifogható mennyiségeket. Itt bizonyos esetekben akár csak 9 tonnáról van szó. Nem hiszem, hogy a biomasszára ez akkora nagy problémát jelentene. Úgyhogy az ISIS is megerősítette azt, hogy öm, nem erről van szó, nem arról van szó, hogy visszaadtuk volna a döntési jogot a tagállamoknak, mert ugye ebben az esetben az a bizonyos tagállam fogja ki 95%-át a kifogható mennyiségnek. Az, hogy nincsen tak, az nem jelenti azt, hogy nem nincs kezelési terv. A tak nem az egyetlen eszköz a kezünkben a halászat területén. Elképzelhető, hogy bizony fa, bizonyos fajták esetében nincsen ez meghatározva, de attól még vannak más kezelési tervek, és ezzel kapcsolatban mi úgy döntöttünk, hogy erre nincsen szükség, és ezt megerősítette a tudományos világ is. De természetesen ezekre a kérdésekre is bármikor nyitva állok. Ami a 18%-os béremelkedést illeti, igen, én ezt az információt kaptam, de valóban ez egy átlag. Az információim alapján tavaly és az, az megelőző évben is 18-19%-os profitja volt a szektornak. És láthatjuk is egyébként, önök is tudják épp úgy, mint én, hogy nehéz munkához jutni a halászatban, már annyira, hogy bizonyos tagállamokban már nagyon messziről hívnak halászokat. Ez tehát egy olyan szektor, amely nehezen küzd meg a munkaerő hiányjal. Új generációra van szükség, ez azt hiszem az egyik legnagyobb kihívás a halászat terén. de hogyha az átlagokat nézzük, akkor valóban eh, én is azt mondanám, egy, ha halász lennék, hogy hát én nem az átlagot ö, eh, keresem, hanem ö, eh, egy bizonyos ö, havi bérem van. Ami pedig a kirakodási ö, kötelezettségeket, illetve a folytófajokat illeti, Nos, ebben nagyon nehéz helyzetre várunk a decemberi csúcs kapcsán. Itt ugyanis nulla a tax szint, de vannak más tagállamok, amelyek mellékfogásként kvótamentesen kifogják ugyanezeket a fajokat, úgyhogy nagyon nehéz a helyzet. Vannak olyan tagállamok, amelyek más fajokat mellékfogásként kifognak, és a Z, a nulla takos fajok esetében kell erre a problémára leginkább fókuszálnunk. Erre megoldást kell találnunk, a bizottság egyébként egy javaslattal elő is állt, de hát azt hiszem, hogy itt vannak más javaslatok is. Jó magam egyébként találkozom külön-külön a tagállamokkal is, és megpróbálunk a decemberi csúcsra előállni egy megfelelő javaslattal. Ami pedig Marokkót és Gineát illeti, valóban a protokoll alapján november 15-én ezt alá is írtuk, nem döntöttünk még arról, hogy ezt idéglenesen alkalmazzuk-e vagy sem, de minden reményünk szerint februárra vége a folyamatnak. Tudjuk, hogy sürgős a helyzet, és hát tudjuk azt is, hogy ezek jó irányba mutatnak. És végül pedig tájföld és a sárgalapok. Valóban tájföld nagyon sokat fejlődött, három éve már rengeteget fejlődtek, van még két terület, amelyen szükségünk van a javításra, és egyébként találkoztam is ebben az ügyben a táj nagykövettel. Nem arról van szó, hogy az IUS-hez kapcsolódna mindez, de, a de mégiscsak ratifikálni kell az egyik munkaügyi konvenciót, az egyik ilós munkaügyi konvenciót, ez a 188-as számú. Jelenleg ezen a héten ö, fogják elfogadni a táj parlamentben ezt. Ami a halászatot illeti, a központi kormány nagyon keményen fellép, és fellebbezett is, de miután Rengeteg munkát, erőfeszítést tettünk bele ebbe. Én szerintem valószínűleg ezeken a területeken is várható változás. De ki kell mondani azt is, hogy ha ezeket a kártyákat fe, ki, tehát ezeket felemeljük, akkor az még nem a vége ennek az útnak, folytatni kell a párbeszédet, és a jövőben is tovább kell folytatnunk a munkát. Az IMFF implementációja bizonyos értelemben igaz, hogy problémás. Vannak, akik azt mondják, hogy a szabályok nem jók, és vannak, akik azt állítják, hogy nagyobb alapok esetében ennek van értelme, de kisebb alapoknál igen nehéz a, ennek a menedzsmentje. Ugyanakkor teljes mértékben egyetértek Bilbao asszonynal abban, hogy ezen el kell gondolkodnunk, és ezt a rendszert nem hiszem, hogy a jövőben fenn tudjuk tartani. Ami a földközi tengert illeti, Briano asszony, igen, valóban nagyon különleges ez a helyzet, de hát minden különleges. Annyira különleges ez a földközi tenger, hogy megpróbálja a szabályokat is, szabályokra is fittyet hányni. Hát ugye vannak itt ö, problémák az észak-afrikai országokkal, de nem csak. Legyünk koherensek, mind az Adriá, Adriai tenger, mind a nyugati ö, medence csak az Európai Unióra vonatkozik. Itt nem lehet ö, azzal érvelni, hogy Marokkó, vagy Algéria, vagy Tunézia ö, jelentenék a problémát. Ebben az esetben csak európai államokról van szó, és hát az Adriai tengeren sem voltunk eléggé ambiciózusak, nem annyira, mennyire szerettük volna. Uh, by Mrs. Uh, China. We have concluded uh, last summer. A múlt évben egy óceáni partnerséget is kialakítottunk Kínával, ez pedig a halászatra is vonatkozik, illetve a kék gazdaságra. Kína nagyon gyakran, Kínával kapcsolatban a szomszédos államok nem csak Ázsiában, hanem Afrikában is sokat panaszkodnak, és hát az óceáni partnerségen keresztül nagyon sokan azt gondolják, hogy ez egy jó eszköz lesz a kezünkben, és valóban érdemi párbeszédet tudunk majd folytatni a kínai féllel. Ezzel kapcsolatban a legfontosabb az az, hogy a partnerséget a csúcs találkozón írtuk alá. Gyakorlatilag a kínai miniszterelnök és az Európai Bizottság elnöke és az Európai Tanács elnökének részvételével, ami azért politikai értelemben más dimenziót ad ennek a helyzetnek. Ez már nem bürokraták vagy minisztériumok közötti kapcsolatra vezethető vissza. A célunk az az volt, hogy magasabb szinten tudjuk garantálni az együttműködést, és hát ez meg is valósult, hiszen egy csúcson sikerült aláírni mindezt. Úgyhogy végül. Kun úr Brexit-tel kapcsolatos megjegyzése. Tényleg nagyon fontos a tudományos tanácsadás, valóban az értékelések kapcsán is az ics t reméljük, hogy alkalmazni tudjuk, éppen úgy, ahogyan tettük azt mostanáig is. Aztán ami a kondicionalitást illeti, ez nagyon kreatív gondolat, de nem hiszem, hogy nagyon sokan gondolnák azt, hogy a pénzt a politika megvalósítására adjuk. Lehet ezt a dolgot megfordítani, és azt mondani, hogy a politikához pénzre van szüksége. Az MFF inkább egy eszköz a tagállamok kezében, illetve a szektor kezében, hogy a politika céljait meg lehessen valósítani. Ez volt a mögöttes koncepció, és egyáltalán ezt így is próbáltuk megvalósítani. Azt hiszem a legtöbb kérdésre választattam, hogyha további kérdések vannak, azokat is várom. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Köszönjük szépen. Vietnám. Une minute, parce qu'après on a plus de ouais, the negotiations, uh, negotiations are ongoing with Vietnam on the FTA, that's what you asked. Uh, fisheries will be part of it. We have not yet gone to that point. In the meantime, and separated from the FTA,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 we still need a lot of progress because the challenge of the fleet is enormous, the control is inexistent, so we have a big, big challenge ahead with Vietnam. Okay. Merci beaucoup, Joao, merci beaucoup pour ce, ce dialogue, merci mes chers collègues. Köszönöm, kedves kollégák, hogy jó kérdéseket tettek fel, és hát azt hiszem, hogy tényleg tapsolhatunk. És je vous donne rendez-vous à 15